igen, tisztelt kollégák, hát gyér még a látogatottságunk, de meglehetősen hosszú a napi rendünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy szeretnék elkezdeni. Egy sor technikai jellegű bejelenteni valóm is van. Az első mindjárt a második napi rendi pont. A napirend elfogadása. Itt az szerepel, hogy az 5-ös és 25-ös pontok, amelyek a dohányjal foglalkoznak, tehát az én jelentésem, illetőleg azt olyan jelentést együtt nézzük meg, az enyémet meg az övét, aztán azt javasoljuk még, hogy a 27-es napi rendi pontot holnap kezeljük le. Mindjárt az elején meg Gallóféle jelentésről van szó, a Collective Right közös jogkezelés témájában, aztán a 15-ös pontot ma így napra hozok elő az a rabkai jelentés, ezzel szembeállítva viszont a hetedik napi rendőpont Báldazare pont a holnapi napra került, tehát ott, ahol a rabkai volt a holnap. A 21-es és a 6-os napi rendi pontokat elhalasztjuk, és a eljárási szabályok, az mentességek összefüggésében módosítása, itt erről még tárgyalni kell. A 28 os napi rendi pont pedig a Castex jelentés szintén elnapolódik. Aztán még további kívánságok is vannak a 30. napi rendi pont szerint. Vélemény vagy eszmecsere történjék. A cloud computing, a felhő kompjúterezés elmaradt, tehát ez volt a kérdés, most akkor ez nem lesz végül is, aztán a jogalapok kapcsán a szakképzés irányelvnél hát szeretnénk foglalkozni ez a témával, aztán egy további rendelet, amely ebben a tárgykörben még benne van, tehát eh, ennyit szeretem volna elmondani, de szerintem ezt a ülés anyaga tartalmazza is már. Van-e további javaslatok? vagy módosítójuk, úgy látom, ilyen nincs. Ezzel el is fogadtuk a hármas napi rendi pontot, a négyes napi rendi pont, az hármashoz nem szólok hozzá. A mai koordinátorok határozatairól szeretnék beszámolni, egy sor pontról van itt szó, amelyekről már beszélhetek, egy néhány további pont esetében még a frakciók képviselői között egyeztetni kell, ezt még nem tudom elmondani. Azt szeretném tisztázni, ahol sikerült megállapodni a jogalapoknál. Axel Foss lesz az előadó, az EU Justice Scoreboard, az az Kiefka kolléga, aztán a csatlakozás, Ausztria és Málta csatlakozása a hágai egyezményhez bizonyos kérdésekben Tain kolléganő a luxemburgi jegyzőkönyv esetében a vasutakról Lichtenberger képviselő asszony, ami pedig bizonyos kulturális javak visszaszerzésével foglalkozik egy tagállam területéről, hogyha ezeket elszállítják, akkor az elnök, a jelentéskészítő, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozó irányelv, Baldassar kolléga, ugyanez vonatkozik a vérevezett um, reklámokra ez megint csak Valdeszára jelentés lesz, mint mondtam és aztán egy AFKO saját kezdeményezésű véleményhez csatlakozunk mi egy véleménnyel, vagy jelentéshez csatlakozunk egy véleménnyel. Itt Lichtenberger kolléganő fogja ezt elkészíteni. A koordinátorok megbíztak azzal, hogy igyekezzek egy meghallgatást megszervezni a magán másolás esetében a díjakkal, aztán akkor lesz egy külön ülés Strasbourgban a 155. cikk panel új feltöltésénél. Tehát itt egy, az Európai Bíróságokon a bírák kiválasztási rendszerével foglalkozunk ennek keretében. Ezen túlmenően pedig egy saját kezdeményezésű véleményt vagy jelentést szeretnénk írni a kollektív jogorvoslat témájában, aztán az 50. cikk szerinti eljárás kapcsán a gazdasági szakbizottság készített egy jelentést a follow-on perekről a versenyjog összefüggésében. A koordinátorok ezen túlmenően tudomásul vették, hogy a szellemi tulajdonjogok figyelése 28 ez az megbízott csoport 28-án, 29-én ülésezik, tehát október 28-29-ről van szó egyébként, és a koordinátorok ezen túlmenően hatásvizsgálatot egy szóbeli kérdés keretében szeretik meg tanácskozni, aztán az Alicantei Hivatal a következő szeptemberben, júri előtt két jelentést fog bemutatni a szellemi tulajdonok témájában. Ennyi lenne a ma délelőtti koordinátor a küléséről, amit nekem kellett bejelenteni. Most aztán a következő pont, amely a dohányjal foglalkozik, és az idevágó Európai Bizottsági Javaslatokkal. Hát hadd kezdjem én mindjárt az elején röviden szeretném a jelentésemet elmagyarázni, ezt követően pedig Stojanov úr fog kitérni a felhatalmazáson alapuló jogszabályok témájára, és nézzük akkor az először az én véleményemet. Ennek a központja szerintem a fel, keltő jelzések méretének csökkentése, 50%-ra szeretném csökkenteni, 75-ről lesz. Ennek az oka az, hogyha a csomagot telerakjuk ilyen jelzésekkel, akkor ezzel a márka jogot sértjük, hiszen itt egy szellemi tulajdonról van szó, szóval egyszerűen nem marad hely arra, hogy a márkát is jelöljük, azt látni kell, hogy 75% csak a figyelmeztető jelzés lenne. Ehhez jönnek még további törvényi előírások, mint zárjegyek és hasonlók, és ez azt jelenti, hogy a saját márka feltüntetésére szolgáló hely csökken. Hmm. És ez azt jelenti, hogy ez komolyan sérti a tulajdonjogot mindenképpen. Nem támogatom a mentol és slim cigaretták tilalmát is, vagy betiltását is egyszerűen azért, mert szerintem ez nem erősíti a belső piacot, hanem sokkal inkább tisztán egészségvédő intézkedés. A 168. cikk 5. bekezdése szerint azonban harmonizációra nincs lehetőség, hogyha a 140. cikk követelményei nem teljesülnek, amely a belső piacot szabályozza. Aztán túl, ezen túlmenően a jelölés nem lehet félrevezető, a dohánycsomagoláson, vagyis a gyártóknak lehetőséget kell adni arra, hogy az igazságnak megfelelő tartalmat közöljenek, és ezt megfelelően jól kell. Tehát az azt jelenti, hogy bizonyos pozitív, társadalmi hatást szugeráló közlés, ez szembe menne, ez nem megfelelő. Éppen ezért módosító indítványokat is készítettem ezzel kapcsolatban, aztán egy kiegészítő szabályozásról is szó van, hogy mit tartalmazzanak a feliratok a csomagoláson, például, hogy csak négy szög alakú csomagolást lehet alkalmazni, és nem szabad lekerekíteni a sarkokat, és csak egy adott nyitási mechanizmus lehet alkalmazni, így például szabadalmak esetében leértékelődnek a, ezeknek az értékei, és ezt szerintem nem látom be igazából, hogy miért szükség. Ez túlságosan és aránytalanul sérti a szellemi tulajdonjogot. Vonatkozik ez például a minimális cigarettaszámra és csomagolásonként, ez ugyanazt jelenti. Viszont itt azt gondolom, és ezt szeretném elmondani, hogy kompromisszumokról persze tárgyalni lehet, az úgynevezett lipstick csomagolás amelynek csak az a hatása, hogy vonzó legyen bizonyos fogyasztói csoportok számára ezt nagyon kritikusan kell látni, ezt a fajta csomagolást is kész vagyok ebben az esetben kompromisszumokat mérlegelni további előírások kapcsán. A következő, nem támogatom azt, hogy nikotin tartalmú termékeknél gyógyászati vagy gyógyszer előírásokat alkalmazok. Itt vannak az e-cigaretták, ezek csak részben gyógyszerek, hogyha így hirdetik őket. Nincs értelme annak, hogy kevésbé káros alternatívákhoz való hozzáférést aránytalanul csökkentsük, de ezt is lehet végig gondolni, ezt is végig lehet gondolni. Aztán további nagy mértékű változtatásokat javasoltam az átruházáson alapuló, vagy felhatalmazáson alapuló jogszabályok esetében. Mint mondjam, ez nem a hagyománya itt a szakbizottságnak, hogy egy ilyen mértékben elfogadjunk delegált jogszabályokat, tehát felhatalmazás alapú jogszabályokat, mi ebben nagyon restriktíven járunk el, azt gondoljuk, hogy ez jogalkotói feladat, és ilyen feladatokat, ahol éppen tilalomról is van szó, egész termékpalettákat akarunk betiltani, ezt nem bízhatjuk egyszerűen, nem adhatjuk át egyszerűen az Európai Bizottságnak. Itt a jogalkotónak kéne még eldöntenie, hogy miről is van szó, ez excesszíve túlzottan kihasználjuk a a felhatalmazáson alapuló jogszabályok lehetőségeit ezzel nekem politikai és technikai problémáim is vannak ezzel, hogy el tudjuk-e fogadni azt a nagyon sok delegált jogszabályt, amire itt javaslatot tesznek. Vannak módosítók, és, egy, és esetleges kompromisszumokat is végig gondoltam, a kompromisszumos javaslatok mindenek előtt, a csomagolás és a jelölés témájában merülnek fel, ezt az imént már említettem aztán a kevésbé káros alternatívákkal mit fogunk csinálni a hagyományos dohánytermékekhez képest. <clears throat> Félrevezető tájékoztatást nem adhatnak a gyártók a csomagoláson, azonban arra lehetőséget kell adni nekik, hogy az igazságnak megfelelően közöljék egy terméken, hogy egy termék kevésbé káros, mint egy hagyományos termék, mert különben hogy lehetne kevésbé egészségre káros termékeket eladni és piacra dobni. Éppen ezért a 12. cikk első bekezdése értelmében tettem egy módosító javaslatot, aztán a termék leírás kapcsán a 13. cikk első bekezdésénél is egy kompromisszumosra teszek javaslatot. Itt az úgynevezett eh, aljakrúzs és eh, parfüm csomagolás esetében azt javaslom, hogy ezeket tiltsuk be, hiszen ez mindenek előtt a fiatalokra irányul. De nem akarom, hogy túlszabályozzuk ezt a területet. Például a csomagolásonkénti minimális számú cigarettát ne írjunk elő. Ez azt jelenti, hogy a kulturális sajátosságoknak eleget kell tenni bizonyos tagállamokban, mert az ilyen jogalkotási javaslatokkal szembeni ellenállást ezzel csökkenteni lehet, mert ez azért nagyon komoly. Éppen ezért a kompromisszumos javaslat azt tartalmazza, hogy a rágó dohányt engedélyezhetik a tagállamok, hogyha ennek kulturális okai vannak, vagy történelmi okai vannak, és ezt indokoltnak látják. Egy további kompromisszumra teszek javaslatot a nikotintartalmú termékeknél, amelyek azonban nem igazi cigaretták. mindenekelőtt előtt az e-cigarettákról szeretnék itt beszélni. Itt arra ügyelni kell, hogy a hagyományos termékek alternatívét nem kezelhetjük szigorúbban, mint a cigarettákat, hiszen ezzel megsértenénk az arányosság elvét. Az ilyen termékeket csak akkor lehet a gyógyszer irányelv alá vonni, hogyha ténylegesen gyógyszerekről van szó, azonban ha ez csak egy kis részét éríti a termékeknek hogyha gyógyszerként reklámoznak termékeket. Egyébként pedig különleges előírásokat az engedélyezés, ezt nem tartok fontosnak, mert ez elhúzná a dolgot, és ez végül is hosszabb eljáráshoz vezetne, mint a tisztán hagyományos dohánytermékeknél. Éppen ezért biztosítani szeretném, hogy ezeket a termékeket továbbra is kínálatba lehet venni. Ezen túlmenően biztosítani szeretném, hogy a meglévő európai szabályozást például a termékbiztonság esetében hatékonyan kell tudni alkalmazni. 2017-ben aztán az Európai Bizottság vizsgálja meg, hogy a szabályozás kiigazítását szükségesnek tartja. Azt gondolom, hogy ezek a lényegi elemei az én kompromisszumos javaslatomnak, és azáltal, hogy ezeket elfogadjuk, ezeket az indítványokat, akkor valószínű, hogy sikeres is lehet ez a jogalkotás. Nos, két hozzászólásom van, aztán Taylor és utána Bodú, aztán Cifka. Tényleg. Talán Stojanov urat hallgassuk meg először ebben a témában, és akkor egyben vitathatjuk meg. Stojanov úr a delegált jogszabályokkal kapcsolatban, aztán utána. Köszönöm, elnök úr. Nos, valóban. Egy olyan esettel van dolgunk, amikor is túlságosan sok számú delegált aktusra és végrehajtási aktusra történik utalás az eredeti javaslatban. Ezért van az, hogy a mi szakbizottságunk eh, vállalta, hogy a e kérdésekben eh, véleményezi a témát, ugyanis ez egy roppant fontos eh, probléma. Csak tegnap kaptam meg a jogi szolgálat szakértőinek véleményét, szakvéleményét. A szakbizottságunk titkárságának a háttéranyaga is csak tegnap jutott el hozzám, így tehát elnök úr, igen kevés időm állt rendelkezésre eh, arra, hogy eh, alaposan áttanulmányozzam az anyagokat, mert hát az embernek ugye aludnia is kell. De éppen részben ezért eh, még nem kristályosodott ki személyes álláspontom, akár csak a szakbizottságunk is. Remélem, hogy a jövőben kicsivel több időt kapok, amikor ilyen fontos, összetett témákat kell véleményeznem. Amikor ennyire szorít az idő, akkor ez engem nagyon kellemetlen helyzetbe hoz. Kérem, ne szorítsanak máskor így sarokba. A jogi szolgálatunk véleménye alaposan körbejárja a kérdést. Első olvasatra úgy tűnik, hogy azt kell, hogy javasoljam a kollégáknak, hogy fogadjuk el a jogi szakértők véleményét. A delegált aktusok többségét, legalábbis amelyekre ezügyben javaslatot tett az Európai Bizottság, legtöbbet azt mondom, hogy utasítsuk vissza, kivéve a 4-es cikk 3-as, 4-es bekezdését, ebben az esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadható kérés vagy javaslat az Európai Bizottság részéről. Ez tehát a kivételes, azon kivételes eset, amikor joggal kér ezt az Európai Bizottság. Ami a végrehajtási aktusokat illeti, a 8-as cikk, négyes bekezdés, kilences cikk, eh, hármas bekezdés, illetve tizennégyes cikk, az, ahol szerepelnek végrehajtási aktusok. A titkárság véleménye az, hogy ezen esetekben nem végrehajtási aktusokat, hanem felhatalmazáson alapú jogi aktusokat ki lenne kívántos Tehát 8 per 4, 9 per 3 és 14 B C. Ezek azok az esetek, amikor végrehajtási aktus helyett delegált aktus a kívánatos. A többi esetben pedig sem delegált, sem végrehajtási aktus nem elfogadható, véleményünk szerint. Ezen említett cikkben külön betűket, betűkre hivatkozni szerintem teljesen indokolatlan. Azt kell eldöntenünk, hogy delegált vagy végrehajtási aktus az adott említett cikkek esetében a jobb megoldás. Szerintem tartsuk magunkat ahhoz a javaslathoz, hogy a 4-es cikk 3-as 4-es bekezdésében tartsuk magunkat a delegált aktushoz a fennmaradó szövegben. A fennmaradó esetekben pedig semmiféle hatáskört ne delegáljunk az Európai Bizottsághoz. Lássuk most talán a módosító indítványokat. Az Európai Bizottságnak Tudnia kell, hogy emberek milliói dohányoznak Európában. Alapvetően nem bolondokról van szó, nem szabad a dohányosokat eh, elmebetegnek eh, vagy, vagy gyengelméjűnek eh, beállítani. Én magam is dohányos vagyok, és mi dohányosok nagyon is jól tudjuk, hogy káros ez az egészségünkre. a legtöbben igazából nem foglalkoznak azzal, hogy milyen a csomagolás, milyen fegyelmeztetések vannak rajta. Az én hazámban rengeteg vicc és anekdóta van azzal kapcsolatban, hogy milyen egészségügyi figyelmeztetések vannak a dobozon. Hát mi, dohányosok, csak nevetünk ezen. Ne nézzük az európai polgárokat gyengelméjűnek nagyon is be tudják szerezni az emberek a, ezt az információt. Hogyha valaki le akar szokni a dohányzásra, akkor megtalálja annak a módját. Én is leszoktam már a dohányzásról korábban, hosszú ideig nem dohányoztam. Mindenki el tudja dönteni, hogy akar-e roncsolni az egészségét, rombolni vagy sem. Szerintem nem kell túlszabályozni ezt a kérdéskört, és Igazából nem dolgunk, nem feladatunk túlszabályozni a kapcsolatot a cégek és a fogyasztók között. A dohányzásról folyik a, a, a vita, minden tagállamban vitatott kérdés ez. Az természetes, hogy nem szabad, hogy káros hatással legyen egy dohányos uh, viselkedése másra, de az emberek intelligensek pontosan el tudják dönteni, hogy hogyan rombolják az egészségüket, vagy hogyan nem. Köszönöm szépen, Taylor képviselőasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Léne úrnak a kiváló munkájáért, és azért is, hogy a kompromisszumos módosítók kapcsán kiválóan együtt tudtunk működni. Nem akarok minden pont tekintetében a részletekbe belemenni, hiszen szorít az idő, de úgy gondolom, hogy fontos kompromisszumokban meg említeni azt, hogy a kozmetikum, illetve rúzs típusú csomagolást meg kell említeni. Ezek nem az idősebb urakat, hanem a fiatal hölgyeket, mondhatni lányokat célozzák ezeket, és hát nyilvánvalóan nem akarjuk, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek, ez az egyik célkitűzésünk itt. Ami az egészségügyi figyelmeztetéseket illeti, az előadó, ahogyan azt tudja, és én a bizottsági javaslatot támogatom, amely 75%-ára vonatkozna a csomagolásnak. Én nem hiszem azt, hogy ez a TRIPS alá, hatája alá vonatkozó tulajdonjogokat sérten. 75% már számos országban létezik, például Kanadában is, ugye itt halad, és a javaslat arra vonatkozik, hogy minimum 50% felületet takarjon, fedjen be az egészségügyi figyelmeztetés, nem pedig ez a standard van, ahol már 75%-ot bevezetik, és e, ott is azt látták, hogy a különböző cigarettamárkákat továbbra is meg tudják különböztetni. Itt is voltak a dohánygyártók részéről jogi fellépések, de nem jártak sikerrel a fellépések, tehát én az eredeti javaslatot támogatom a minimum 75%-at, ami a 18-as cikket, illetve a nikotin tartalmat az egyes termékekben. Nagyon örülök annak, hogy elértünk egy igazán jó megállapodást, és köszönöm Léne urat, hogy támogatta a módosítómat. Mindennyian elismerjük azt, hogy az e-cigaretták uh, igenis uh, jó szolgáltatátnak akkor, hogyha a dohányzásról akarunk leszokni, de fontos az, hogy hogy tiszteletben tartsuk már a korábbi szabályokat, de úgy gondolom, hogy a gyógyszeripari rendelkezések itteni alkalmazása nem a megfelelő uh, megoldás. És tehát fontos, hogy itt garantáljuk azt, hogy ezek a termékek ugyanolyan forgalmaz, ugyanolyan mértékben lennének forgalmazhatóak, mint az egyéb dohánytermékek, ha ezt nem sikerül elérni, akkor kudarcot vallotunk. Nem szeretném elismételni azt, amit már korábban elmondtak a képviselők, de eh, rátérve a további módosítókra, például a svéd snusz, esetére. Én hagynám így a helyzetet, ahogyan most van, úgy gondolom a kompromisszumos módosító megfelelő, ami pedig a csomagolással kapcsolatos módosítókat illeti, hogy, például, hogy nem engedélyezik a nagy dobozokat, amelyeket, vagy a nagyobb csomagolásokat, amelyeket leginkább az idősek szeretnek fogyasztani. Ez, ez is szerintem rendben van így a módosítókban, ez megfelel. A, e- a kompromisszumos módosítók kapcsán tulajdonképpen az első kettővel kapcsolatban van eltérő véleményem az előadótól, de hát ő ennek tudatában is van. Úgyhogy úgy gondolom várhatjuk a többi képviselő kolléga reakcióját. Köszönöm szépen, Budó úr kapja meg a szót. Amendamentele pe care le-am depus uh, se referă... Köszönöm szépen az én módosítóim, ahogyan a többi kolléga módosító is, tulajdonképpen egy problémára vonatkoztak még hozzá a kiszerelésre, a csomagolásra. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat valóban szellemi tulajdonjogokat sért, a cigarettek legális termékek, így nem lehet rákói szigorral másképpen szabályozni, mint az egyéb termékeket. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy a cigaretta mint termék annyira káros, hogy ezt másképp kell szabályozni, akkor nyilvános vitát kell erre vonatkozóan folytatni arról, hogy megtiltsák, betiltsák ezeket a termékeket, de amíg legálisan forgalmazhatók, akkor addig ugyanúgy kell szabályozni őket, mint az egyéb termékeket. Vannak további módosítóim is, például a gyártók azon kötelezettségére vonatkozóan, hogy nyomon kell követni a termékeket. Úgy gondolom, hogy az első fogyasztónál vagy vásárlónál ez még megtehető, de hogy az egyszer már eladott, értékesített terméket az utolsó végfelhasználó, hogy nyomon lehessen követni, hát ez mégiscsak őrületes terheket róna a gyártókra. Aztán egy további módosító a részemről, az az új eh, dohánytermékekre vonatkozik, hát úgy gondolom ott sem kell ugyanolyan normákat bevezetni egészen addig, amíg nem ilyet megállapítás, hogy ugyanolyan károsok, kevésbé károsak, vagy esetleg károsabbak, mint a már forgalomban lévő termékek. Ezt aztán meg kell vizsgálni, és aztán a vizsgált eredményeképpen lehet szükség esetén óvintézkedéseket foganatosítani. Végül pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok száma egyszerűen túl nagy, a bizottság túl sok ilyen jogi aktust szeretne bevezetni, holott ez nem a szabály, hanem a kivétel kell, hogy maradjon. A tanács és a parlament ugye a társjogalkotók, a bizottságot nem lehet ebbe a szerepkörbe szorítani. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Tedő Szekka. Köszönöm szépen, elnök úr. Hosszú ideje dohányzok, és pontosan tudom, hogy ez milyen káros hatással jár, hogyha valaki cigarettán keresztül nikotint vesz magához. Nem kétséges, hogy hosszú távon milyen károk keletkeznek, ha valaki cigarettát vagy szivart szív, de azt a megközelítést nem igen tudom követni, amire javaslatot tesz a bizottság, hiszen itt jelentősen korlátozzák az emberek szabadságát. És a jogrendet be, be is belenyúlnak Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez az irányelv nem a dohányosok ellen irányul. A dohányzást nem tudják betiltani olyan egyszerűen, és hát mindenhol látjuk, milyen káros hatásai vannak a dohányzásnak, ezt belátjuk. Itt a fiatal emberekről van szó, őket próbálják rávenni, hogy dohányozzanak, de hát ezt kell próbálni megakadályozni és a fiatal emberek ne kezdjenek el dohányozni. Ez a legfontosabb feladat, úgy gondolom. Olyan intézkedéseket kell tehát kitűzni, amelyek elkerülik azt, hogy a fiatalok ösztönzést érezzenek a dohányzásra, hogy elkezdjenek dohányozni. Én a 60-as években jártam iskolába, természetesen az elmúlt évszázad 60-as éveikben Különböző kiállítások voltak a károsult emberi szervezetek, szervek, amiket az alkohol, a cigaretta okozott, és higgyel, már akkor is volt ilyen, és nem nagyon járt hatással. És az Egyesült Államok esetében volt a prohibíció, a tilalom, az alkoholtilalom. Hát tudjuk, hogy az sem volt pozitív, ami nek a végén kisült, sokkal inkább negatív eredményekről számolhatunk be. Tehát ha betiltjuk a mentolos cigarettát, vagy a slim cigarettát, ez nem arról fog gondoskodni, hogy eltűnnek a piacról. Sokkal inkább arról lesz szó, hogy illegális termékek kerülnek a piacra, amelyek ha most is vannak persze, és milliárdos veszteséget okoznak az Európai Unióban és a tagállamok szintjén, és ezt a problémát fogjuk csak növelni. Nos, azok, akik azt javasolják, ami elhangzott ezek részben, abszurd javaslatok, és fel lehet tenni a kérdést, hogy nem valamiféle bűnözők szponzorálják a javaslatokat, hiszen végül is a bűnözést fogjuk elősegíteni a javaslatok keretében. Biztos, hogy nem segít számos esetben, és nem lesz hatással arra, hogy csökkenjen, vagy olyan irányú hatás, hogy csökkenjen a nikotinfogyasztás, és nem fogja megakadályozni, amit mi tulajdonképpen meg akarunk akadályozni. Ha nem sikerül itt a szakbizottságban egy kiegyensúlyozott dokumentumot kidolgozni, és nem tudjuk a plenárison megszavaztatni ezt a dokumentumot, akkor az egész irányelv végül is a pap, szemét kosárba kerül, a papír kosárba kerül, annyit nem ér majd, mint, mint az a papír, amire gépeljük. És nézzük meg válság idején, hogy mi fontos nekünk, mivel foglalkozunk. Itt csak korlátozások születnek a dohánygyárak számára, a termelők számára, munkahelyek fognak eltűnni az ágazatban ez a piacokra is hatással lesz, összezavarjuk a piacot, a dohánypiacot, egy kicsit logikusan kéne gondolkodnunk. Válságban vagyunk, ki kell keveredni a válságból, és utána esetleg foglalkozhatunk bizonyos kérdésekkel, és akkor ez észszerűbb lenne. Pillanatilag azt gondolom, hogy ez nem észszerű, inkább nevetséges. Köszönöm szépen, Koferáti kolléga. Grazie Presidente, tanto... Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönöm az elvégzett munkát, amit raportőrként teljesített. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata egy bizonyos szükségletből indul ki, egy olyan javaslatokból indul ki, amit valamikor valamennyien képviseltünk. Európának azt a célt kell kitűznie mindig, hogy olyan jogszabályt alkosson, amely figyelembe veszi az európai polgárok jogait, és az életminőséget igyekszik támogatni fogyasztóként. És hogyha fogyasztásról beszélünk, akkor egy azonnal felmerülő probléma az, hogy tilalmakkal kell operálnunk, és hogy ezek eredményesek-e, hiszen ilyenkor nagyon komoly ellenindikációk merülnek fel, vagy pedig az Európai Bizottság olyan jogot alkot, amely tudatosít, amely azt veszi figyelembe, hogy a polgárok felnőttek, és választási joguk van, és a pozitív vonásokat emeli ki. Éppen ezért az irányelv logikája végül is jogos ebben a formában. Válságban vagyunk, most a választást kívánjuk elősegíteni kulturális értelemben is. Válság idején az emberek inkább készek arra, hogy deviáns viselkedést sajátítsanak el, ez az illuzórikus kompenzáció is megjelenik a nehézségeik miatt. Tehát ez azt jelenti, hogy nehézségek idején az alkoholfogyasztás, a dohányfogyasztás erősödik, növekszik, de ez egyéb viselkedési mintákat is érinthet egyének és kollektívák esetében, közösek esetében is, például a játékszenvedélyt is megemlíthetném itt. Vagyis azt gondolom ezzel úgy lehet szembelépni, ha a tudatosságot erősítjük, a személyeket képessé kell tenni arra, hogy lássák, mit csinálnak, és felelősen viseljék a következményeket utána. Azt gondolom, hogy ezt ö, ilyen értelemben kell látnunk, ezt a javaslatot, egy, egyes dolgokat erősíteni kell talán, ami pedig a delegált jogszabályokat illeti. Stojanov úrral egyetértve azt mondom, hogy egy vélemény, az ő véleménye segít ezt a problémát kezelni, és valóban koherens az, amit tartalmaz az állásfoglalás, vagy a vélemény, Ami pedig az irányelvet illeti, a konkrét irányelvet illeti, nagyon fontos, hogy pontosan kérdezzünk, és meg kell nézni, hogy hol válunk diszkriminatívvá. Egy nagyon érzékeny területen, kényes területen járunk. Itt vannak a dohánytermékek például. Itt nem arról van csupán szó, hogy tudományos értékelést alkalmazzunk, hogy hol van a kockázat. Mindenki tudja, hogy kockázat van, tehát ezt nem kérdőjelezik meg. Amivel nekünk szembe fel kell lépnünk, amivel szemben fel kell lépnünk, az a reklám olyan célból, hogy új fogyasztókat toborozzanak. Hiszen itt van a fő veszély. Vagyis nem lehet olyan csábító egy reklám üzenet, hogy növekedjen a fogyasztás, és az emberek könnyebben áldozatul essenek. Aztán további kérdés, ahol kérem a figyelmüket, őszintén szólva, nem értem ezt a 75 százalékot a figyelemfelkeltésnél. Én nem akarom, hogy valamilyen szabványt alkossunk a csomagolásra, a csomagra, hiszen ez adott esetben elősegíti azt, hogy csalás, hamisítás alakuljon ki, hiszen hogyha nagyon szabványos egy csomag, akkor azt könnyebb hamisítani is. Tehát lehetőséget kell adni arra, hogy közöljük, milyen veszélyek állnak fenn, milyen következmények merülhetnek fel, méghozzá hatékony módon, így lehet tudatosítani a fogyasztást. És akkor utána tudatosan lehet dönteni, hogy valaki megvesz egy terméket, vagy nem. De azt gondolom, hogy ezt egyszerűsíteni kell. És világosan kell átadni az üzenetet. A lényeg az, a 75% esetében nem is értem pontosan, hogy erre miért van szükség. Én diszkriminatívnak érzem ezt a megoldást, és ez oda vezethet, hogy nem lesz hatékony a megvalósulás. Az előadó egy kompromisszumos javaslatot készített, amit én mm, igencsak problémásnak látok. Tudományosan nehéz igazolni, hogy bizonyos adalékanyagok a mérgező hatást erősítik. Tehát nagyon nehéz tudományos bizonyítékokat kell találni. Aromákat is alkalmaznak például. Ennek a célja, hogy arra csábítson, vegyük meg a terméket. Ez egy olyan eszköz, amelyel a szubjektív akaratot akarják megkerülni némileg. És úgy gondolom, hogy ezért hogy nem mondhatjuk alapvetően, hogy minden aromát vagy adalékanyagot korlátozunk vagy betiltunk. Ezeket a példákat említem, nem akarok nagyon hosszasan beszélni, azt hiszem sok mindent elmondtam a véleményemből. Nagyon fontos az, hogy a bizottság javaslatát támogassuk olyan értelemben, hogy a túl könnyű hozzáférés biztosítsuk a dohánytermékek, a cigarettek esetében. Nyilvánvaló, hogy a fiatalok esetében, akik még talán sose dohányoztak, vagy nagy Mm, ne engedjük, hogy túl könnyen. Speroli kolléga. Köszönöm, elnök úr. A szokásos vita alakul ki a egészségre káros dolgokról. Beszéltünk már arról, hogy mint a közlekedési lápa piros-sárga zölddel jelezzük a cukros vagy zsíros élelmiszereket. Nem szeretem, amikor a kormányzatok vagy az Európai Unió beleszól az emberek fogyasztó döntésébe. Nem az a kérdés, hogy mekkora a figyelmeztetés. Az emberek tudják, ha nem is mindenki tudja, de a dohányosok jól tudják, hogy káros az egészségre a dohányzás. Az ember nem mindig eh, hoz helyes döntéseket, néha még eh, akkor is eh, megteszünk valamit, hogyha tudjuk, hogy, hogy ez káros az egészségünkre. Az persze már más kérdés, hogy ha valakinek mondjuk ráknős sugárkezelésben van, sugárkezelésre van szüksége, az nem hasonlítható össze Eh, azzal, hogyha mondjuk óriási egészségügyi költségeket okoz egy tüdőbetegség, egy, egy masszív dohányosnál. Nem teheti az ember az egészségével eh, teljesen azt, amit akar, vagy ha igen, eh, gondoljunk csak abba bele, hogy ha valaki mondjuk télen télen hidegben valaki nem vesz kabátot, tüdő gyulladást kapnak, kiállja a számlát, hát a TB, vagy valaki hegyet mászik, nem készült fel megfelelően, vagy nem visz megfelelő felszerelést, meg, ki kell, meg, meg kell menteni, ez is pénzbe kerül. Pedig hát ők is számíthattak arra, hogy mi történik. Nem tudom, miért pont a cigarettát pécézzük itt ki. Itt van például a széndiokszid tartalmú cukros üdítőitalok, vagy, vagy kávé, vagy sorolhatnám. Miért pont, miért pont a, a, a cigarettát emeljük ki ezek közül? Ami a hozzáadott anyagokat és ízfokozókat illeti, a dohány termékeknél természetesen, egész egyszerűen nem értem, hogy miért ne lehetne mentolos cigaretta, de lehet, de van és lehet ízesített grappa a piacon. Most akkor mi a szabály? Hát Tehát itt van, itt van például a koktélok esete. A koktélok is arról szólnak, hogy van egy alaptermék, amihez mindenféle mindenféle mást adunk itt van, amikor a Cassis-t összekeverjük a Pesgővel, Kirroyal, hát akkor azt is betiltjuk majd? Nem arról van szó, hogy a mentol az most károsabb, mint mondjuk a, a citrom a grappában. Köszönöm szépen, Messzer, az kolléga kapja meg a szót elnök úr én már kifejtettem a szakbizottságban annak idején a véleményemet ezzel az anyaggal kapcsolatban nagyon kritikus voltam az anyaggal kapcsolatban egyetértek a számtalan kollégával aki előttem beszélt és nagyon jókat mondtak. Cvifka kollega, Szolyanó kollega, Speroni úr is. Én igen, ezekkel a dolgokkal egyetértek, és tudom, hogy, és úgy gondolom, hogy ez az anyag nem arról szól, hogy most az embereket dohányozásra szoktatjuk, vagy leszoktatjuk. Itt teljesen másról van szó, és szeretném, hogyha tudatosítanánk, hogy ez a túlszabályzott az egész, behat, beleviszünk, tehát beavatkozunk az egyes tagállamnak olyan, olyan úgy mondanám, kultúrájában is egy picit, egy, az egyedi környezetben. Minden, minden országnak picit, picit más ezzel kapcsolatos múltja van, tehát azért ezt is figyelembe kell venni, és úgy gondolom, hogy a, a csempészet és a fekete piac támogatása lenne ennek, a, hogyha az anyagot így hagynák ebben a formában, és a versenyképesség csökkentése. Tehát ö, úgy gondolom, hogy el kéne döntenünk, ez egy véglet, ugye a két véglet között, ha párhuzant akarok vonni, akkor én azt mondom, hogy én inkább dohányozva szeretnék jólétben élni, mint egészségesen éhen halni Úgyhogy úgy gondolom, hogy a egészséges környezetért sokat föl, sok mindent föl kell áldozni, de mindent azért nem, és észszerű kompromisszumnak tartom sok tekintetben, amit Léne úr. Léne úr, nekem tetszik a, az ön szövege. Én egy picit a saját részemről is, meg kollégákkal, lengyel kollégákkal is adtunk be még módosító javaslatokat, amivel még egy picit azért úgy gondolom, hogy talán ráerősítettünk erre a, a versenyképességi részre, tehát a ipar támogatására, de egyébként a, én az anyaggal egyetértek, és úgy gondolom, hogy az ITRE-ben, ahol szintén ezt meghallgattam és hozzászóltam, ott is ez a, ez a, ez a vonal fog jobban menni, és bízom benne, hogy egy észszerű kompromisszumot tudunk kötni. Köszönöm szépen. Ich denke auch, wir sind einem guten Kompromiss ziemlich nahe gekommen und ähm,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 találok, aki támogatja ezt a projektet. Gyakorlati dolgokról szeretnék beszámolni, hogyha valaki elmegy egy lottokereskedő, egy az olasz cég, akinek van saját lottóüzlete, de nem lottóval keresi a pénzét, hanem többek között azzal, hogy dohánytermékeket értékesít, és a lottókereskedők igenis óvnak attól, hogy elfogadjuk az irányelvet, egyszerűen azért, mert nagyon komoly hatás jelentkezik a dohánytermékek értékesítésére, tehát például ahogyan el lehet adni ezeket, milyen legyen a kialakításuk, stb. Ezek multiplikátorok, ezek az emberek. Ezek az emberek több száz mással találkoznak nap mint nap, és elmesélik mindenkinek, hogy az Európai Unió megint túlszabályoz. És a másik dolog, vasárnap délelőtt megveszem a zsemléimet, és van ezzel szemben egy török kioszk tulajdonos, valószínűleg német útlevele van. Időközben ők is megkérdezik, hogy mi van ezzel a dohány irányelvvel. Itt nem tudom, több százan elmennek cigarettát venni, zsemlét venni, ez is egy multiplikátor, hiszen ezek az emberek nagyon komoly politika véleményalkotók, sokkal inkább, mint mi, akik itt ülünk, meg kell, hogy mondjam nyíltan. Ők is azt fogják mondani, ez túlszabályozás. És hát nézzük meg a saját családot. Édesanyám 14 évesen kezdett el dohányozni, most 82 éves, most egy kicsit eretnek vagyok. Ez több kátrány van a tüdejében, mint a Nürburgringen, de slim cigarettát dohányoz, és igazából nem látja be, hogy miért ne szívhatná el a slim cigarettáját, miután évtizedeken keresztül rengeteget dohányzott. Hát őszintén szólva, jó, nem állítom, hogy kiközösít az örökségből, hogyha ezt emellett döntünk, de azért tudatosan kell dönteni, és igazából nem látom már, miért csinálnánk ilyet. És volt egy rendezvényem Düsseldorfban a város közepén egyébként, szombat délelőtt, hazafelé menve, volt egy magánrendezvény is, hát megpróbáltam a városból kivon, kimenni, mi, blokkolják az egész belvárost, miért van ez így, és az összes dohányos nem az irányelv miatt tüntet, hanem a tartományi törvény miatt, hogy a kocsmákban betiltják a dohányzást, de látni kell, elkezdenek szervezkedni a dohányosok, elkezdenek mobilizálni, mert az a benyomásuk, és az egészben az a vélemény alakul ki, az a benyomás alakul ki, hogy gyámkodnak felettük, és egy totalitárius fellépést látnak maguk felé közelíteni ezt ne engedjük meg, legyünk észszerűek, legyünk mérsékeltek, hozzunk okos döntéseket, hogyha azt a benyomást keltjük, hogy túlszabályozunk kifelé, és azt, hogy gyámkodunk valaki felett, akkor ez nagyon komoly negatív hatással jár és az egész politikára visszaüt majd, amit mi csinálunk. Ezért egy észszerű érdek egyenlítés, kiegyenlítése van szükség, kompromisszumokat kell találni, itt talán a jogi szakbizottságban jobban megengedhetjük ezt magunknak, mint más szakbizottságokban, ahol kizárólag egészségpolitikai szemszögből nézik ezt. Vagyis ez egy felszólítás, ezt köszönöm szépen a kollégáknak, nem mi vagyunk a döntőjelentőségű szakbizottság, és a kérdéseket úgyis az Envi dönti el a végén. A plenáris elé kerül a dolog, és meglátjuk, hogy mire vezet ez. Stojanov kolléga, ön ö, előadóként még egyszer hozzászólhat, hogyha úgy gondolja, hogy ez szükséges. Köszönöm, elnök úr. Egy kollega olyasmit mondott, amire reagálnom kell. Én igazából nem a jogi szolgálat véleményét javaslom támogatni, hanem amit a, azt, amit a titkársággal állítottunk össze. Ez ugyanis nagyon részletes érveket Eh, hoz fel arra, hogy pontosan eh, hogyan eh, kellene eljárnunk. Nem csak édesanyám, hanem a feleségem is dohányzik, úgyhogy nem is tudom, hogy elég sokáig fogok élni ahhoz, hogy ki, ki... Mindenkinek ki kell békülni a sorsával, és akkor elhagyjuk ezt a két pontot. Rapkai jelentés következik a hatodik pontot, elhalasztottuk, most a tizenötödik következik. Elnök úr, tulajdonképpen abban állapodtunk meg, valamit szeretnék mondani, valamit eredetileg arról volt szó, hogy az Európai Bizottság a belső piaci információs rendszerét mutatja be, ez része az egész történetnek, ők elmondják, és én utána reagálok röviden. Akkor a bizottság alelnökével foglalkozunk, Sefkovics úrral, mert aztán elhúzódik a dolog. Tehát üdvözlöm a körünkben Sefkovics urat, nem akarok időt elvesztegetni, alelnök úr, öné a szó. Thank you very much. I always very much like the... Köszönöm szépen, nagyon szerettem a Júri Szakbizottság üzletközpontú megközelítésű, ahogy belépek, már is meg is kapom a szót. Köszönöm még egyszer, hogy ismét lehetőséget kaptam arra, hogy strukturális párbeszédben vegyek részt önökkel. Úgy gondolom, hogy ez is része a, a különleges kapcsolatnak a bizottság és az Európai Parlament között. Ahogy már korábbi alkalmakor és megvitattuk azt, hogy mennyire fontos az együttműködés, hiszen egyre rövidebb az időnk már, 2014-ben Európa parlamenti választásokra kerül sor. Éppen ezért én röviden szeretnék kitérni azokra a témákra, amelyek amelyekről úgy nyilatkoztak felénk, hogy fontosak, és szeretnék megvitatni velünk. Természetesen az első a jó közigazgatás, az közigazgatási törvény, hogyan tudunk még jobban együtt működni, a például a végrehajtás és feltámadáson alapuló jogi aktusok kapcsán, az európai politikai pártok kapcsán mi a helyzet, és akkor rövid tájékoztatás a személyzeti szabályok három oldalú párbeszédével kapcsolatban is, de először is akkor a közigazgatási törvényel, a jó igazgatással szeretném kezdeni. Néhány hónappal ezelőtt Berlinger úr jelentését kaptuk készhez, amely a bizottság munkájának ezen aspektusával foglalkozott. Valóban köszönet illeti őt is, és a szakbizottságot is, hogy ezen a területen ilyen komoly munkát végzett. És az önök foglalására válaszolva, ugye úgy döntöttünk, hogy az önök ajánlásait követni fogjuk, és ezért egy részletes úgymond leltározást kívánunk végezni a közigazgatási intézkedéseinkre vonatkozóan az uniós közigazgatás, az esetleges hiányosságok feltérképezését tűztük ki célul, ezeket persze szükség esetben javítani is szeretnék mielőtt intézkedéseket is foganak, utasítanánk természetesen ezt át kell gondolni, hiszen a legutolsó, amit szeretnénk, az az, hogy egy olyan kezdeményezésbe vágjunk bele, amely még inkább bonyolultabbá tenni, vagy nem a megfelelő jó eredményekkel járna. Éppen ezért meg fogjuk vizsgálni, hogy a polgárok által tapasztalt problémák azok a közigazgatási hiányosságokban, gyengeségekben gyökereznek, -e, és hogyan lehetne ezeket a jövőben elkerülni. Nyilvánvalóan tudósok, szakértők, tagállami szakértők és az ombudsman véleménye is fontos e tekintetben számunkra, és hát az Európai Parlament felbecsülhetetlen munkája, és fontos különösen e szakbizottság munkája fog majd hozzájárulni a mi információgyűjtési munkánkba, hogy a Berlinger jelentés ajánlására megfelelőképpen tudja reagálni. Továbbra is szeretnénk szoros együttműködést fenntartani az Európai Parlamenttel. A Berlinger úr jelentés is fontos e tekintetben, különösen, hogy szeretnék az év második felében is visszatérni önökhöz, hogy megvitassuk az eddig eszmecserénket, és az úgymond leltározási eh, folyamat eredményt is megvitatnám önökkel. Fontos, hogy biztosítsuk a polgároknak a könnyen hozzáférhető, elérhető információkat a hatályos szabályokról, intézkedésekről, és Perlinger úr joggal ragaszkodott a, ahhoz, hogy világos és átlátható legyen mindez, és függetlenül attól, hogy az elemzésünk milyen eredményekkel fog szolgálni, akkor is átláthatóvá világossá szeretnénk tenni a honlapunkat, amelyet egy központi fogadóportálá szeretnénk tenni a közigazgatási jogokkal és eljárásokkal kapcsolatban, tehát a polgárok mindenképpen könnyen tudjanak majd tájékozódni, és ne kelljen sokáig kereskedik az információkat, ezt minél korábban meg akarjuk tenni. Az elemzésünket nagyon nagy nyitottsággal és alapossággal fogjuk végezni, és és a legkülönbözőbb opciókat, lehetőségeket is mérlegelni fogjuk a keretegyezménynek megfelelően évvégére legkésőbb befejezzük majd ezt aztán egy szintén mindkettőnk szám, mindannyiunk számára fontos témára rátérnek, ez pedig az intelligens szabályozás, itt kölcsönös erőfeszítésünk azt célozza, hogy a szubszidiaritásság, az arányosság elvét eh, és a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva hozzunk szabályokat itt is fontos, hogy milyen újabb erőfeszítések elé nézünk. Elkezdtük a konzultációt arra vonatkozóan, hogy a, a, a leginkább a legnagyobb terheket a polgárokra rovó, legirritálóbb tíz szabályt össze akarjuk állítani, különösen a KKV-k vonatkozásában szeretnénk ezeket a leginkább bonyolult, fáradtságos szabályokat összeállítani. Várjuk a válaszokat e konzultáció keretében. Az ezzel kapcsolatos közlemény már felvázolja azokat az intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság eddig foganatosított a, a, a ezekkel a szabályokkal kapcsolatban, és azt is felvázoltuk, hogy mit szeretnénk a jövőben tenni más területeken. Szükség lesz azonban a szoros együttműködésre a társjogalkotókkal, hiszen van, ahol jogalkotási változtatásokra van szükség. A tíz említett szabály közül hatra már kidolgozott javaslatot, a bizottság már is megkezdődött a jogalkotási folyamat, és reméljük, hogy a társjogalkotók majd gyorsan reagálnak a javaslatainkra, hogy ezeket az egyszerűsítéseket és a szabályozói terheket a KKV-k számára minél hamarabb csökkenteni tudjuk. Aztán az unió szabályozási fitnessről szóló közleményben már ugye megfogalmaztuk, ez volt a, a REFIT program, ez a teljes uniós jogszabály halmazt szeretné áttekinteni, és szeretnénk a, megfelelő módosításokat végrehajtani. Októberben fog majd tájékoztatást adni a bizottság a parlament számára a REFIT programról és a foganatosítandó intézkedésekre. Aztán vannak még további fontos intézkedések is az uniós szabályozási fitness kapcsán. Például szeretnénk nyomon követni az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozó programunkat, az administratív terhek csökkentésére vonatkozó akció vagy cselekvési terv ugye 25%-a kvánja ezeket a terheket csökkenteni, és konkrét előnyöket kíván teremteni a vállalkozások számára több mint száz ilyen csökkentési intézkedést javasoltunk már, például az adózás, az áfa, az éves beszámolók, a mezőgazdaság, a munkai statisztikák, környezetvédelem területén, és a számításaink, a statisztikák azt mutatják, hogy ezek az intézkedések, amelyekről már határoztunk uniós szinten, évente akár 30,8 milliárd megtakarítást jelentenek majd uniós szerte vállalkozások számára. Aztán, amit még szeretnénk elvégezni, az az, hogy a jogszabályokat jobban készítsük elő, hogy a jogalkotási folyamat minőségét növeljük, az eszközeinket is még tovább kívánjuk javítani, próbáljuk tovább javítani például a hatékonyságvizsgálatok rendszerét, sokan már most is első osztályúnak tartják ezt a rendszert. Aztán az extant, az előzetes eh, értékelések, ugye a költségek és előnyök elemzését és egyszerűsítsük egy két oldalas eh, formanyomtatányban, foglaljuk ezt össze, és kidolgozzuk már a becsült előnyöket, és vannak a hatástanulmányokra vonatkozó iránymutatásaink, és eh, erre vonatkozóan egy nyilvános konzultációra is sor kerül majd az év során. Amikor az intelligens szabályozásról legutóbb eszmecserét folytattunk, a szakbizottság számos képviselője kiemelte a jelentőségét annak, hogy a KKV-kat micsoda adminisztratív terhek e, sújtják, és felmerült a kérdés, hogy mit tudunk tenni a kis vagy mikrovállalkozások számára, hogy csökkentsük a terheket. Ezeket az ajánlásokat mi nagyon komolyan vettük. A hatékonyság hatás tanulmányainkban már megjelennek a KKV tesztek, és hogyha a kis és mikrovállalkozásokról van szó, akkor őket általában mentesítjük is, amikor csak lehetséges az ilyen plusz terhek és hatástanulmányok alól. Mindig egy egyszerű rendszert irányozunk elő a számukra. A magas szintű munkacsoport eh, Stolber doktor úr körül folytatja a munkáját, továbbra is tanácsokkal látja el a bizottságot eh, azon kérdések tekintetében, amelyek a KKV-kat is érintik, illetve azon kérdések ügyében, amelyek eh, hatékonyabbá tehetik a a közigazgatás, különösen a kkv tekintetében ennek egyik célja az is volt, hogy a tagállamokban rendszeresen konferenciákat tartsunk arra vonatkozóan, hogy melyek az új megközelítések, melyek az új lehetőségek a végrehajtás terén, ahol az uniós szabályokat ugye végre kell hajtani, hogy a KKV-k valóban be tudják-e tartani, dolgozni tudnak -e ezekkel az új számukra kidolgozott szabályokkal, ez is fontos számukra. Aztán szinte nagyon fontos azt is kiemelni, és tudom, hogy a Júrészakbizottság eh, nagyon is tudja ezt, hogy a, az szabályozás közös felelősségünk. Éppen ezért nagyon értékeljük a szakbizottság támogatását, amelyel a mi erőfeszítéseinket segíti, Nagyra értékeljük az Európai Parlament munkáját, amikor is a saját a kapcsolatos testületét felállította, hiszen nem csak a jó javaslatok előkészítése a célunk, hanem hogy lehetőség nyíljon arra is, hogy értékeljük, felmérjük a különböző jogi, pénzügyi következményeket a javasolt jogalkotási módosítások vonatkozásában. És ami természetesen még inkább ki kell emelni, az az, hogyha egy uniós jogszabály elfogadásra kerül, akkor ezt utána hogyan ültetik át a tagállamok? Hiszen fontos, hogy a lehető legkevésbé megterhelő módon lehessen átültetni az uniós jogszabályokat. És hát ez is hozzátartozik az, hogy csökkentsük a felesleges igazgatási költségeket. Elnök úr, a mai napi rendünk úgy a nemzeti tagállamokra, a szubszidiaritásra is vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a korábban említett témákkal is összekapcsolódik ezt. A szubszidiaritás elvének ellenőrzése szintén fontos a jogalkotási folyamat során, e, új jogszabály e, kidolgozás előkészítése során. Úgy gondolom, hogy rendkívül jelentőséggel bír az, hogy a Lisszaboni szerződés megerősítette a nemzeti parlamentek szerepét, és a bizottság számára ez, ez világos, hogy illetve világos az is, hogy az Európai Bizottság számadással tartozik az Európai Parlament felé. A bizottság és a nemzeti parlamentek kapcsolata az elmúlt években ez megerősödött, ezt láthattuk a, a, abból is, hogy a politikai párbeszéd intenzívebbé vált, az ellenőrzési mechanizmusok is fontosabbá váltak, például a nemzeti parlamentektől az elmúlt évek során egyre több vélemény, dokumentumot kaptunk, de 160 valahánytól több mint 600 ilyen véleményt kaptunk 2012-ben, 2013-ban pedig egészen eddig 244 ilyen véleményt kaptunk a nemzeti parlamentektől a politikai párbeszéd keretében. Nyilvánvalóan itt részben az indokolással ellátott véleményekre van szó, amelyeket a szubszidatás ellenőrzési folyamat keretében jutottak el az Európai Bizottsághoz. Láthatjuk, hogy az a nemzeti parlamentek egyre jobban szervezik az ezzel kapcsolatos munkát. Eddig csupán egyetlen egy sárga kártyát kaptunk, amit mi szeretnénk elérni az az, hogy a hatástanulmányainkat, az előkészítési munkákat arra használjuk, hogy a szubszidiaritással kapcsolatos pontokat még inkább kidomborítsuk, például a, az indoklásokban jobban megjelenjen ez a szempont, még inkább megjelenítsük azt, hogy a szubszidiaritást miért gondoljuk, hogy már megfelelőképpen érvényre jutott, és valóban úgy lenne a leghatékonyabb azt a jogszabályt érvényesíteni, hogy mi azt megfogalmaztuk. Aztán átérnék a végrehajtási jogi aktusokra és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, hiszen a szakbizottság is foglalkozik ezzel a témával, Szájár úr jelentése foglalkozik ezzel, és hát nagy, nagyon várom már a következtetéseket, amelyeket majd levonnak. És akkor ezzel kapcsolatban még néhány pontot megemlíteni. 2011-ben az intézményeink már ugye egy közös megállapodást kötött a felhatározáson alapuló jogi aktusok kapcsán. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos eszköz, hiszen megakadályozza azt, hogy minden egyes jogalkotási folyamat során újra és újra foglalkozni kelljen ezzel a kérdéssel. Mindhárom intézmény számára megkönnyíti ezt a munkát, tehát mindenki csak nyerhet abból, ha következetesen eleget teszünk ennek a megállapodásnak. Az elmúlt évek, hónapok során a, látható volt, hogy az Európai Bizottság semmiféle előítélettel nem rendelkezik ezen jogi aktusok alkalmazása során. A szerződésben lefektetett kritériumok és a közös megállapodás elvei mentén szeretnénk ezeket alkalmazni, és hát erre vonatkozóan nagyon részletes szabályok is vonatkoznak. Nyilvánvalóan fontos, hogy a hatékonysága megmaradjon a, a politikai munkának, amikor ezekkel a aktusokkal élünk. Aztán a feltámzáson alapuló jogi aktusok kapcsán nyilvánvalóan szoros együttműködés mellett elkötelezettek vagyunk. A parlamentet tájékoztatni fogjuk a szakértői találkozókról, meg lehet hívni a szakértőket, és, és az elmúlt hónapok során már voltak ezzel kapcsolatban észrevételek, és akkor a következő vitában nagyon szívesen reagálok is erre. Nemrégében a bizottság parlament és a tanács szolgálatai komoly technikai eszmecserét folytatott annak érdekében, hogy hogy még inkább hatékonyabban sikerüljen elkülöníteni a jogi aktusokat, a felhatalmazáson alapulókat és a végrehajtásokat, és úgy gondolom ez is majd könnyíteni fog, segíteni fogja a jövőbeli, igencsak nehézek ígérkező tárgyalásokat ennek kapcsán. Köszönöm az elnök úrnak is, hogy ezt a munkát a parlament részéről vezeti, és hát továbbra is remélem azt, hogy majd áttörést tudunk elérni még az ír elnökség alatt, hiszen minden egyes munkanapra, hónapra, hétre szükségünk van, hogy minden jogalkotás folyamatot úgy tudjunk lezárni, hogy január 1-től az MFF érvénybe tudjon lépni. Emlékszem még, hogy az első eszmecserénk során nagyon fontos volt az, hogy lezárjuk a különböző összehangolítási, jogszabály közelítési folyamatokat, például a prakkal kapcsolatban. 2011-ben elköteleztük magunkat, hogy még a jogalkotási ciklus lejárat előtt ennek a végére érünk, és a bizottság jelenleg véglegesíti a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy, hogy a régi rendszerben született jogszabályokat a Lisszaboni szerződésnek megfelelően kiigazítsuk, és meg kell vizsgálnunk, hogy a PRAG hogyan ültethető el az új rendszerbe. Három javaslat dolgoztunk ezzel erre vonatkozóan. Az elsőt a következő napokban fogjuk elfogadni, ez az ellenőrzéssel járó vizsgálati eljárásokat érinti, aztán egy másik javaslat szintén nem sokára elfogadásra kerül itt az alapjogi aktusokra vonatkozó, de itt még további elemzések folynak, és aztán két utolsó információs pont, itt azokra a javaslatokra térnék ki, amelyeket remélem és bízom is, hogy a trialógus végső szakaszát képviselik majd. Úgy gondolom, hogy itt még komoly előrelépésre van szükség, különösen az európai politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó jogszabály kapcsán. Úgy gondolom, hogy az az elmúlt, vagy a legutóbbi három megbeszélés során már sikerült előrébb lépnünk meglepő, hogy valamennyi politikai megállapodás, amelyet elértünk a parlament előadókkal, illetve az ír elnöksége még nem, még nem ültetődött át a szakértők által, sem nem került még bele a szövegbe. Vannak jogi akadályok, de remélem, hogy hogy keményen tudunk még ezen dolgozni, és sikerül lezárni ezeket a nyitott ügyeket, és le tudjuk zárni ezeket a vitákat még az ír elnökség alatt, legalábbis egy politikai megállapodás keretén belül. De remélem, hogy valóban gyorsan előrébb tudunk lépni még az ír elnökség után is a litván elnökség alatt. De hát itt a politikai szándékra, elkötelezettségre van még szükség. Aztán nyilván szintén kényes ügy a személyzeti szabály reformja, és a három intézmény elnökének megállapodásának és részét képezi a MFF-re vonatkozóan. Nyilvánvalóan az MFF-nek fontos része az intézményközi megállapodás, és szorosan kapcsolódik a személyzeti szabály reformjához, és egy csomagban kell mindezt elfogadnunk. Nagyon keményen dolgozunk az erre vonatkozó javaslatokon két éve, és hát rengeteg időt veszítettünk, hiszen a tanács nem kívánt elmozdulni. Kivárt a, a többéves pénzügyi keret eh, miatt, de úgy gondolom most már közel járunk a megoldáshoz, az ír elnökség nagyon kemény tárgyalásokat folytatott, realistának kell lennünk, reális elvárásaink kell, hogy legyenek, de mégis én abban reménykedem, hogy a ma este kezdődő háromoldalú egyeztetésen sikerül a további akadályokat legyűrnünk, és remélhetőleg a teljes csomagot pozitívan le tudjuk zárni még az ír elnökség alatt. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ennyi időt kaptam, próbáltam itt most gyorsan átrohanni valamennyi érdekes témán, amelyeket önök is úgy jelöltek meg, mint a legfontosabbakat, és hát most nyilvánvalóan nagyon örömmel válaszolok majd a kérdésekre. Köszönjük szépen, biztos úr! Köszönjük, szépen, Ez egy, először is Berlinguer kolléga kap szót, utána Lichtenberger kolléganő. Luigi, parancsolj! Köszönöm. Elnök úr, én is szeretnék Sefcovics úrnak köszönetet mondani. Először is azért, mert eleget tett az elvárásainknak és a szabálynak, amely szerint az eljárási jogszabálytervezet, amelyet az Európai Parlament nyújtott be, és annak is az jogi szakbizottsága. Most ezt három hónapon belül reagált erre egy javaslattal az Európai Bizottság. Nagyon jó volt látni ezt a nyitott megközelítést, hogy ennyire pozitívan állt hozzá. Érdekes volt hallgatni, hogy az Európai Bizottság eh, hogyan folytatja a munkáját. Most inkább nem mennék részletekbe, mert tudom, hogy eh, lehetetlen lenne, de a nagyon alapos eltekintést kaptunk, ami egy-két nagyon fontos dolgot is kifejtett. Hogyha valóban megpróbáljuk visszaszerezni az emberek bizalmát, akkor úgy, úgy kell eljárnunk, hogy az emberek azt érezzék, hogy a valós igényeikre eh, reagálunk. És az emberek nem szavakat, hanem tetteket várnak tőlünk. Lássuk először az igazgatási eljárást. Aztán pedig majd szólok az intelligens jogszabályalkotásról is egy pár szót. Az igazgatási eljárással kapcsolatban a parlament volt a kezdeményező. 298-as cikk az alapszerződésben megadja erre a lehetőséget. Egy munkacsoportot hoztunk létre itt az Európai Parlamentben, és egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk amit szinte egy hangula folytunk el itt a mi szakbizottságunkban. És a plenáris meggyőző többsége is szavazatával támogatta. Európai hozzáadott érték elemzést vagy értékelést vártunk, kívántunk. Éppen ezért ezt kértük, hogy mielőtt igazgatási eljárás témában elkezdenénk jogalkotni. Az első elemzésük azt mutatta, hogy eh, az Olaszországban tudom, hogy eh, szakértőként, hogy kb. 20 évbe telene egy ilyen igazgatási eljárási jogszabály megalkotása. Egész egyszerűen nem szereti semmiféle közigazgatás, hogyha a saját működését szabályozzák, megpróbálnak mindent megtenni ennek érdekében, hogy ezeket az átláthatósági szabályokat rájuk erőltessék. az közigazgatási eljárással kapcsolatos szabályoknak olyan részletesnek kell lenni, ha túlságosan részletes, akkor, akkor az túlságosan bürokratikus, akkor az igazgatást, a közigazgatást megvinítjuk, ellehetetlenítetjük. Ugyanakkor ugyanakkor bizonyos jogokat lehetővé tesz, hogy bizonyos jogoknak érvényt szerezzünk. Van egy ilyen fajta eh, hagyomány. Amerikában teljesen más a megközelítés, mások a hagyományok, ott egy központi, egy alapjogot eh, definiálnak, és utána magát az eljárást pedig nem határozzák meg apró részletekben. Nem az Európai Bizottságot eh, támadjuk mi ezzel, mi az Európai bizottság eh, természetes eh, szövetségese vagyunk, eh, ahogy ezt már sokszor megmutattuk. És amikor további európai integrációra vágyunk, akkor bizony egy csónakban evezünk legtöbbször az Európai Bizottsággal. Gyakran az Európai Bizottság is úgy érzi, hogy nem tud nyugodtan dolgozni, mert majd ez megnehezíti a dolgokat. Az átláthatóságot, a dokumentumokhoz való hozzáférést, alapvetően ezeket a dolgokat fektetni le egy ilyen szabályozás egy, egy minimál szabályozás lenne ez, ami a különböző igazgatási eljárások között teremtene rendet. Hadd hozzak erre csak egy példát. Hogyha például az európai közigazgatásról bankhoz fordul valaki, hogyha mindent elfogad eh, az állampolgár, akkor, akkor nem javul a közigazgatás, európai közigazgatás színvonala, hiszen semmi sem ösztönzi erre. Márpedig arra kell törekednünk, hogy fontosan javítsuk a közigazgatás színvonalát. Olaszországban például az emberek nagyon kényesek, hogy mit kapnak kávéként. Nem szeretjük, hogyha ilyen híg, barna löttyöt kapunk, ahogy azt Európában szokták. Az emberek nem fogadják el, hogy barna löttyöt kapjanak kávé helyett. Ha ilyet adnak nekik, akkor nem mennek oda, bezár a kávézó, megszűnik, inkább nem isznak kávét. Valahogy így van ez a közigazgatással is, Eh, hogyha az emberek eh, nem elégedettek vele, akkor inkább nem használják. Gyakorlatilag a piaci elvek működnek a közigazgatásban is. Éppen ezért a jogszabályoknak eh, minél, minél egyszerűbbeknek, minél áramvonalasabbnak kell lenniük, ahogy azt szoktuk volt mondani. A 298-as cikket említettem, ami nem teszi kötelezővé, hogy felépjünk, de e, lehetőséget ad a kezünkbe, hogy valamit tegyünk. A parlament azonban majdnem egyhangúan fogadott el egy olyan véleményt, ami mégiscsak politikai szempontból e, kötelezi az Európai Uniót, hiszen a Lisszaboni Szerződés 298-as cikkének a megszületése alapvetően ezt szolgálta. Az igazgatás, az európai közigazgatás ellenáll ennek a nyomásnak, ennek a tendenciának. Biztos vagyok benne, hogy magában a biztosok kollégiumában is vannak olyanok, akiket el borzaszt még a gondolata is e, ennek a javaslatnak. Még, ha megengedik, egy pár szót szólnék, tényleg csak egy pár szót dióhéjban a smart legislation, azaz az intelligens jogszabály alkotás témájában. Az AFCO val és a Libével együttműködve háromszakbizottság készít eh, jelentést a Stockholmi programról, ami a eh, belis igazságügyi, a szabadság, eh, biztonság és igazságszolgáltatás közös európai övezetéről szól. Ebben bizonyos alapelveket próbálunk lefektetni, egy olyan elvet, amiről már jó néhányszor beszéltem, mint ebben a szakbizottságban. a nemzeti parlamentekkel megújítottuk teljesen a kapcsolatunkat. A Stockholmi program elfogadása óta óriási joganyag épült ki, olyan jogszabályok, keretjogszabályok, jogszabályok, amelyek az európai szinten a jogegységet teremtettek. De érzik az emberek a saját bőrükön, hogy ez az óriási joganyag javít a helyzetükön, az életükön, vagy úgy érzik, hogy, ez, hogy a jogászok csak a, a fióknak dolgoznak. Hány bíró, hány jogász alkalmazza ezeket a szabályokat. Nem elég ezeket a jogszabályokat elfogadni, azzal is foglalkozni kell, hogy a gyakorlatban a jogásztársadalom átülteti-e ezeket. A, nem, a nemzeti parlamentek is ilyenek egyébként, szívesen fogadnak el jogszabályt, aztán nem nagyon foglalkoznak ezek végrehajtásával. Ezen e, javítanunk kell, és itt számítunk az Európai Bizottságra arra, hogy önök vizsgálják meg, hogy valóban a gyakorlatban milyen e, következményekkel jár egy uniós jogszabály, pontosan milyen eredményeket hoz. Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen. Folytathatom is azt, amit a kollégám az imént elmondott. Idén megint csak a közösségi jog végrehajtásával foglalkozó jelentést készítem. És el kell, hogy mondjam, egy néhány éve dolgozom már ezen a területen, és igencsak frusztráló számomra, hogy a plénumban szinte egyhangú támogatás ellenére a jelentésben szereplő problémák a kísérleti projekttel és a panaszossal szembeni transzparencia hiány nem oldódott meg szinte. Ezek azok a kérdések, amelyek azt érintik, amiről Berlinguer kolléga is beszélt egy igazgatásnak, egy közigazgatásnak, és hát németül nem tudom, hogy Németországban ez a helyzet, de Ausztriában azt szoktuk mondani. Tehát a norma alá tartozók, a normának alávetettek, így szoktuk ezt nevezni. Végül is akik a címzetjei a mi szabályainknak, azokról van itt szó. És eh, hát szükség van visszajelzésre, tőlük, hiszen mi valamit kialakítottunk, mondjuk a trilógus keretében, az intézményi háromoldalú párbeszéd keretében, és meg kell nézni, hogy ezzel elérjük -e a céljainkat, el lehet-e érni a céljainkat, és most pedig nézzük meg a közösségi jog, közösségi jog végrehajtását, hogy a tagállamok eh, ezt eh, nem csak írásban és papíron hajtják végre, ültetik át a jogukba, hanem arról van szó, hogy ténylegesen a gyakorlatban is átültetik. Mondok egy példát. Nézzünk meg egy finom szabályozást, például a kamionsofőrök munkaidejére vonatkozóan, és itt biztonságról van szó, valaki 40 tonnás járművet vezet az útjainkon. Milyen, mit jelent az, ha valaki elalszik egy ilyen sofőrülésben, sofőrállásban? Ez nem ö, mindegy, hogy mi történik ilyenkor. Ezt valamennyien tudjuk. Nos, az Európai Unió itt tényleg a tanács, a bizottság, a parlament bevonásával megtárgyal hosszú eljárásokon keresztül, és a tagállamok ugyan felírják, csak nem ellenőrzik a tényleges alkalmazást. Mi az eredménye ennek? az a cél, hogy nagyobb biztonság legyen az útjainkon, nem érhető így el. Ezt viszont az Európai Unió hiányosságaként vetik fel később, és ez számos esetben így van. Hogyha például kísérletet teszek arra, hogy igazságosságot érjek el egyes területeken, és a tagállamok ezt csak papíron ültetik át a gyakorlatba, és a gyakorlatban nem teszik ugyanezt meg, nem hajtják végre, akkor a vége az lesz, hogy a hibás nem a tagállam lesz. Ezt mind tudjuk, hogy így van, hanem hol találják meg, kiben találják meg a hibást az Európai Unióban. Ez a döntő jelentőségű pont. Itt nem csak arról van szó, hogy valahol keveset vagy rosszul szabályoztunk. Nem csak erre kell visszajelzés, hanem arról is szó van, hogy az, amit hosszú munkával a parlamentben, a tanácsban, a bizottságban kialakítunk, azt tényleg alkalmazzák is, mert különben az egész nevetségessé válik és akkor főleg, hogyha konfliktus alakul ki az áll, azon államok között, akik alkalmazzák a jogot, és vannak olyanok, akik nem alkalmazzák. Gondoljunk például a kiküldetési irányelv ellenőrzésére. Itt uh, szociális dömpingről van szó nagyon széles körben, azért, mert a munkaerő kiküldésénél uh, ahogyan mi ezt elég szigorúan szabályoztuk, nos, ez a különböző tagállamokban egyszerűen nem működik, nem ellenőrzik, hogy betartják-e az irányelvet. Ez óriási gondot jelent, mert megint csak ki lesz a hibás a végén, nem a tagállam, aki nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, hanem az Európai Unióra vetítik ki ezt, hiszen nem csinál semmit az Európai Unió, mondják majd az egyszerű emberek. És itt most valamennyiünk nevében és az európai szellem nevében arra appellálok, hogy itt legyünk erőteljesebbek, hogy ilyen alapvető szabályokat tényleg széles körben alkalmazzák is. Mert van itt egy tisztességtelen helyzet azon tagállamok között, akik ezt alkalmazzák, és azok között, akik ezt nem alkalmazzák. Hát az végzetes az egész rendszerre. Mindenki, aki az európai jogalkotással foglalkozik, az tudja, hogy ez milyen végzetes. Ezért úgy gondolom, hogy itt nagyon pontosan kell szabályozni. Egyrészt, másrészt viszont legalább annyira ügyelni kell a végrehajtásra is, hiszen vannak államok, amelyek ezt nem teszik meg Hogyha ellenőrzési kötelezettség áll fenn, bizonyos normákra, szabályokra, törvényekre vonatkozóan, amiket az Európai Unió alkot, és ezeket a mindenkori tagállam nem alkalmazza, akkor az egész nagyon nehéz lesz. Azt szeretném, hogy itt az Európai Bizottság erre jobban figyeljen, a második pont, amit mindenképpen szerettem volna még elmondani, a hozzáférés a dokumentumokhoz. Itt megint csak egy hiányosságról kell beszámolni, hiszen, ezt mi már többször meg is vitattuk egyébként, itt arról van szó, hogy az Európai Unió alapelvei léteznek, az átláthatóság az egyik ilyen fontos alapelv és követelmény, de hát sajnos itt nem haladunk, helyben járunk. Küldtünk önnek egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan megy tovább, tovább megye, és úgy vélem szüksür, sürgetően szükséges a ciklus vége előtt megoldani ezt a problémát, méghozzá olyan módon megoldani, amely eleget tesz a polgárok elvárásainak is. Tehát, hogy nagyobb világosság, átláthatóság legyen a polgárok érdekében. Ezt egyébként rögzítettük, ott voltam a konventben, amikor ezt rögzítettük az anyagban, és büszke is voltam erre, itt az ideje, hogy lezárjuk ezt. Nem hiszem, hogy a részletekkel foglalkozni kell az a két javaslat, amelyek ellentmondásosak és a visszahivatkozások stb. stb. Hát itt várom és elvárom, hogy megoldás szülessen. Ez az, amit a lakosságunkkal szemben felelősségként élek meg. Aztán vegyük a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogszabályokat. Valóban helyes, meg kell határozni, hogy miről is van itt szó, és azokat a pontatlanságokat is kezelnünk kell, amelyek itt felmerülnek Nekem azonban sokkal inkább problémát jelent, hogy az utóbbi időben különböző biztosok, és ez nem csak önre vonatkozik, de hát ön is tagja a bizottságnak, hogy, és hát ő éppen ezért a kérdésekért felel a bizottságon belül, tehát külön kiemelöm az ön, önt is. Az Európai Bizottság egyre fokozottabban olyan ügyekben, ahol ez nem indokolt, és a, amelyek a jogi szövegbe, a törvényszövegbe tartozok, nagyon sok, nagyon nagy számú delegált jogszabályt alkalmaz, tehát végül is elvekről lehet csak a parlamentben dönteni, de a lényegi végrehajtási lépések eltűnnek az adminisztráció, a közigazgatás zárt ajtajai mögött itt felhívnám a figyelmet a következőre. Túl messzire mennek ezzel. Időnként például a body scanner, a teströngenek bevezetése, nagyon komoly tiltakozást váltott ki a lakosság körében egész Európában, akkor egy komitológiai eljárás keretében, úgy hívták ezt akkor, a parlament megkerülésével csinálták meg, nem az ön felelőssége, nem ön az illetékes biztos ebben az ügyben, de van egy trend, hogy kritikus dolgokat elrejtenek a felhatalmazáson alapuló jogszabályokba, ez nem fogadható el, ez így nem maradhat. Nem lehet mindent a közigazgatás felé eltolni, mert aztán a közigazgatás olyas valamiért lesz felelős, ami tulajdonképpen politikai parlamenti döntést igényel. És ez nem felel meg a transzparencia követelményének, ez teljesen világos, de még sokkal kevésbé felel meg az átláthatóság szellemének, amit mi az ászlónkra tűztünk tulajdonképpen, és emellett kitartok, büszke vagyok. Berlinguer kolléga a saját országában írta ezt le, most én nem fogok részletekbe menni a saját országommal kapcsolatban. A kávé példájáról még beszélünk a Berlinguer kollégával, Hát én is egy olyan országból jövök, ahol azért nagyon komoly igazgatási kultúra virágzik, hogy úgy mondjam, itt 27 különböző kultúra találkozik itt egymással, közigazgatási kultúra. Én most nem a, a kávét mondom, hanem a virslit. Hm. De következetesebbnek kell lennünk. Az átláthatóság olyas valami, amire büszke vagyok, hogyha az Európai Uniót összehasonlítom egyes tagállamok a közigazgatás területén, tehát ahol a politika és a közigazgatás érintkezik egymással, és ezt meg is akarom őrizni, biztos úr, és bízom abban, hogy élvezzük az ön támogatását eközben, és ezt a lehetetlen kultúrát, és igenis a bizottság bizottság nevében önnek óvnia kell attól a kultúrától, hogy fontos döntéseket szépen kiszerveznek egy adminisztrációba, ahol transzparencia nélkül születnek a döntések, a végén viszont óriási felháborodást keltenek. Vagyis úgy gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amelyeket könnyen meg lehetne oldani, és amelyeket mindenképpen meg kell oldani, hiszen európai választások jönnek, itt nagyon intenzív vita lesz a választások során erről, és ön is tudja, hogy a szkepticizmus Európában növekszik, és csak transzparenciával tudjuk kifogni a szelet a vitalájukból, mert a tudatlanság félelmet okoz, a félelem pedig elutasításhoz vezet. Ezért aztán a delegált jogszabályok esetében. Ez megint csak egy transzparencia kérdés. A hozzáférés a dokumentumokhoz a kísérleti projektek ügyében, illetve a közigazgatás kérdése, ahol átláthatóságra van szükség. Nos, itt tényleg tovább kell jutnunk egy lépéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gargani kolléga. Io voglio fare solo una valutazione un po' politica perché siccome questo dibattito egy politikai értékelést szeretnék ebbe a vitába behozni, mert rengeteg eszmecserén vitán részt vette, sőt, az a megbecsülés is ért, hogy elnökölhettem ebben a szakbizottságban. És hát itt a vitára az európai kultúra szellemében kerül sor, az a célunk, hogy a jog területén is kijelöljünk egy olyan stratégiát, amely a jogharmonizációt, a közigazgatási hatékonyságot célozza. Én azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül érdekes ez a vita. Ez a cím, illetve ez a megjelölés, hogy strukturált párbeszéd a bizottsággal. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan fajta párbeszéd, amelynek az eredményét el kellene juttatni az európai polgárokhoz. Európa ugye továbbra is válság által sújtott terület. Kérdés, hogy a választások során milyen eredményeket érünk. Én végül is optimista vagyok hogyha megnézem az előrejelzéseket, meghallgatom a véleményeket, én egy kicsit optimistábban tekintek a jövőbe. Talán a személyes olaszországi parlamenti tapasztalataim is erre sarkalnak. Fontos, hogy átlátható legyen a jogszabály alkotás, de hiába születnek átláthatóan a törvények, utána maga a közigazgatás megint nem E, teszi ezt igazán átláthatóvá, elhomályosítja aztán ezeket a folyamatokat. Lehet, hogy az olasz jogász hagyomány e, is mondott azt velem, hogy hát nem biztos, hogy ki tudja, milyen eredményeket tudunk elérni. Az olaszok ugye a római joggal kicsit másképp tekintenek ezekre az ügyekre, fontos, hogy végrehajtható törvények szülessenek, amelyeknek megfelelő hatájuk van. Ilyen előzetes elemzésekre van szükség. Hogyha közigazgatási eljárásokról beszélünk, um, akkor valóban fontos az, hogy hogy a polgárok számára hatékony Európát ezen a téren is megjelenítsük, ezt nagyon helyesen mondták, tehát a közgazgatási jog egy olyan terület, amely igencsak problematikus, mert a hatékony eljárások megtapasztalása fontos lenne. Nem csak ezt a szörnyűséges bürokráciát tapasztalják meg a polgárok, hanem hogy, hogy, hogy előzetesen fel tudjuk becsülni a pozitív következményeit egy jogszabálynak, azt megmutatná azt is, hogy az európai szellem, az európai szellemiség él, és a gyakorlatban is átültethető ez a szellemiség. És a közigazgatás, közigazgatás arra szolgál, hogy a problémákat megoldja, ne bonyolítsa az ügyeket. A jelentése alapján úgy gondolom, hogy hogy ez a vita, ez a valódi Európáról szól, és a polgároknak e, ez a terület még fontosabb, fontos, hogy elégedetté tegyük őket. Itt nem csak egy nyilatkozatról van szó, hogy hát ezt vagy azt mondunk Európára. Az az Európa, amelyet úgy látnak, hogy az állam szuverenitást felülírja, ez a fajta Európa kép, ez az értékelése Európának, ez még formálható, és közelebb vihetjük Európát a polgárokhoz. Igen, ez nagyon pozitív, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt elnök, köszönöm szépen. Először is szeretnék egy diákcsoportot üdvözölni, itt Lichtenberger asszony hívta fel a figyelmemet rájuk, ők az Alpokból érkeztek, a parlamentarizmus csúcsaira is most felhághatnak nem csak az Alpok csúcsaira, és akkor néhány észrevétel a részemről, hogyha a felhatásban... És azt gondolom, hogy nem, hogy azért a parlamentnek is van megfelelő hibája ebben, ugye hát a delegált jogszabályokkal azért nagyon nagyvonalúan bánunk, itt a tusolók, meg az izzók, ez bizony azzal függ össze, hogy vannak olyan szakbizottságok itt a házban, amelyek nagyon nagyvonalúak a jogszabályokkal, úgy döntenek, hogy legyen szép idő, és a bizottság szabályozza, hogy hogyan legyen szép idő. Ez viszont így nem működik. Éppen ezért a szakbizottsági elnökök és az elnökök konferenciáján bevezettünk egy screeninget, ahol minden egyes delegált jogszabályt, illetőleg mielőtt ezek a plenáris elé kerülnek, itt a parlamenten belül horizontálisan véleményezzük ezeket, és ezek a túlkapások nem fordulhatnak elő. Remélem, hogy a dohány jog esetében ugyanúgy működik ez majd, mint ahogy eddig is, és akkor kíváncsi vagyok, hogy a parlament hogyan reagál, hogyha ezek a dolgok az asztalra kerülnek. Amit én a bizottságtól viszont elvárok tényleg, és a technikai beszélgetésekből, tárgyalásokból hallom, hogy komoly nehézségek vannak. Technikai szinten, hogy úgy mondjam, hát nem is tárgyalást mondanék, hát koordinációs beszélgetések ezek inkább, és a kérdés az, hogy horizontálisan hogyan közeledünk a kérdéshez, és hát jön egy visszajelzés, és már van megállapodás, és időnként is egy idő után azt mondják, és jönnek a jogszárgalatok, nekik vannak aggájaik, és és az elért eredmények feleslegesé válnak időben. Tehát akkor állandóan visszatérünk oda, ahol már tartottunk, hogyha megnézzük ezt egy bizonyos szempontból az intézményeknél legalábbis úgy tűnik nekem nálunk talán a legkevésbé, hogy a végrehajtási vagy felhatalmazási jogszabályokat ilyen hatalmi szempontból közelítjük meg. Ekkor viszont nem fogunk megoldást találni. Tudnilik az történik, hogy a jogi szolgálatokat ignorálják majd, és az egészet jogilag is közelítik majd meg, és megnézzük, hogy mi, van, mi értelme van az előírásoknak. Ez viszont a célja. Delegálni csak egy olyan hatáskört tudok, amivel ténylegesen rendelkezek hogyha jogalkotóként mindenről dönthetnék, végül is automatikusan szinte minden lehet delegált dolog, viszont hogyha tisztán administratív dolgokról van szó, akkor az egy végrehajtási jogszabály. Ez egészen egyszerű. Tehát a jogalkotás meg végrehajtás, ugye? Tehát, és hogyha nem találunk megoldást erre a kérdésre, akkor a bíróságokhoz kell fordulni, hogy egyértelmű értelmezést kapjunk bizonyos határesetek vonatkozásában hiszen az nem képzelhető el, hogy egymást blokkoljuk ezekben a kérdésekben, aztán találunk kompromisszumot, vagy nem találunk, vagy hamis kompromisszumot, és hát kivesszük a delegált jogszabályok közül, és a bázis jogszabályok köré tesszük, és jobb, hogyha ez egy alapjogszabályban marad aztán a következő a komitológia kérdése. Az nyilvánvalóan igaz, hogy az intézményközi megállapodásban, amelyet mi ketten tárgyaltuk meg annak idején, és akkor az hangzott el, hogy szakértői bizottságoknál van ez a hozzáférés, a komitológiai bizottságoknál viszont nincs. És most jön egy kiegészítés feltétlenül ugyanis a bizottság dönthet ebben. Hogyha a bizottság azt akarja, akkor a komitológiai bizottságokhoz való hozzáférést is biztosíthatja, megadhatja. Ez a bizottság mélegelésében, vagy hogy úgy mondjam, az udvariassága. Tehát nyilvánvalóan nincs ilyen kötelezettség a megállapodásban, de a lehetősége annak fennáll, hogy megtegye ezt. És tudjuk, hogy a szakértői bizottságok száma mintegy 600-ra csökkent, sokkal kevesebb, mint a választási ciklus elején volt, tehát és ebből következik, hogy az az állapot, ami hová eljutottunk, az akkori tárgyalások értelmének nem felelt meg, tehát a bizottság gondolja végig újra, hogy esetleg kivételeket alkalmaz az elv alól, olyan esetekben, amikor ö, objektív okoknál fogva a észszerű lenne hozzáférés például a márka jogcsomag esetében, igenis lenne értelme, hogy ezt a kivételt alkalmazzák, például a komitológiai bizottság tárgyaláson is részt vegyenek szakértők. Utolsó pont, ez a közigazgatási jogi teljes mértékben ahhoz csatlakozom, amit Berlinguer kolléga mondott. Egy pontra azért még felhívnám a figyelmet, itt azt ösztönzik az utolsó mondatban, hogy az Európai Bizottság végig gondolja, hogy a meglévő EU közigazgatási jogot egy központi websájtra teszi ki egyetlen pontra, de ettől az átláthatóság nem lesz feltétlenül azonnal jobb vagy sokkal jobb. Lehet, hogy a bizottság végig tudná gondolni, hogy egy kodifikációt alkalmazunk, ez is időbe kerül, és ezt mondjuk jövőre meg lehetne csinálni abban az időszakban, amikor a választások miatt úgysem sok minden történik. Tehát az Európai Bizottság már ma is elkezdhetné ezt, tehát gondolják végig az egyes osztályok, hogy hogyan tudunk észszerűen kodifikálni, és az új Európai Bizottság a választások után egy áttekinthetőbb szöveggel állhat elő. És talán ezt fel lehetne fogni egy ösztönzésként, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést és most pedig az alelnök urat kérem meg arra, hogy a felvetett kérdésekre reagáljon. Szepkovics úr. Thank you very much, Mr. President, and I also would like to thank all the speakers. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a tisztelt képviselőknek uh, a kérdéseket, a megjegyzéseket. Én is uh, nagy kedvelője vagyok az olasz kávénak az olasz, tipikusan uh, olasz temperamentum, uh, ebből táplálkozik, ettől olyan különleges az önök hazája. Köszönöm uh, ezeket az érdekes kérdéseket, valóban így lehet -e előre uh, lépni, és így lehet az Európai Unió igazgatási vagy közigazgatási jogát könnyebbé tenni, az emberekhez közelebb hozni az európai közigazgatást. Az Európai Bizottság számára Igazából az általános jog és a lex specialis közötti kapcsolat. a figyelembe akarjuk venni az összes nüanszot a különböző jogszabályok között, akkor egy olyan jogi szörnyet hoznánk létre, ami annyira bonyolult lenne, Eh, amivel nem segítenénk senkinek. Mi lenne a másik véglet? Az, hogyha túlzottan leegyszerűsítenénk eh, a jogszabályokat, így eh, így nem érhetnék el ezek a célokat. Azt kell tehát megtalálni, hogy hogyan tudjuk ezt praktikussá, felhasználóbaráttá, működőképessé tenni. Amit megígérhetek az az, hogy egy weblinkre fölteszünk mindent az EU joggal kapcsolatban, remélhetőleg így az önök segítségével az emberek, az európai polgárok könnyebben találják meg az apró kis részleteket, amelyekre szükségük van, amelyeket amelyet eh, keresnek. Nagyon érdekes volt eh, azt is hallani, amit Bellinger úr mondott eh, a végén, azaz a közös elveket, az alapvető, a polgárok alapvető jogait, amikor az Európai Unió intézményeihez fordulnak, hogy hogyan lehet az esetleges hivatali hibák, eh, tévedések ellen fellépni. Illetve hogyan lehetne emberarcúbbá varázsolni az európai közigazgatást. Ezen együtt kell dolgoznunk, biztos vagyok benne, hogy jó megoldást tudunk majd együtt találni, már csak az önök tapasztalatá miatt is. Olaszországban ez 20 év betellett, van ahol 5-10-15 év betelik, vannak olyan országok, ahol e, e, e, ki is kerülték ezt az egész problémát, Franciaország is talán most fog újra visszatérni ehhez. Ez jó mutatja, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés, ahogy Lichtenberger asszony eh, mondta, 28 különböző közigazgatási kultúrát kell valahogy összefésülnünk. Így tehát eh, az egyértelmű elvek mentén, egyértelmű jogok mentén tudjuk ezt csak eh, elérni, amikor az európai intézmények és az, állampol- az állampolgárok között bármiféle viszony létesül. Még idén vissza fogok konkrétabb javaslatokkal, ötletekkel is eh, télni, térni önökhöz eh, ezzel kapcsolatban. Egy másik kérdésem nem csak a polgárokat foglalkoztatja, az az, hogy az uniós szinten hozott jogszabályokkal és döntésekkel kapcsolatban mennyire vannak az emberek ezekkel tisztában. A nemzeti parlamenteknek próbáljuk nagyon sokszor az ország specifikus ajánlásokat elmagyarázni, és ősszel nagyon sok meglepetés, eh, nagyon sok parlamentben eh, komoly eh, meglepetés lesz, amikor azt fogjuk mondani, hogy küldjék el a költségvetés tervezetet. Majd meglepődnek, hogy miért. Hát azért, mert maguk elfogadták, ez most már újnós jogszabály írja elő, amely már jó ideje hatályban van. Hát biztos vagyok benne, hogy jó néhány parlamenti, nemzeti parlamenti képviselő majd felhúzza a szemöldökét, hogy micsoda. Kérem, hát milyen dolog ez valahogy eh, az európai szinten, brüsszeli, legmagasabb brüsszeli szinten meghozott, eh, maguk az állam és kormányfők által meghozott döntésekkel is nincsenek tisztában az otthoni parlamenti képviselők. Hogyan lehet a, eh, ez, elérni azt, hogy, hogy ne csak a polgárok, hanem maguk a politikusok is tisztában legyenek az uniós jogszabályokkal, hogy ezeket hogyan lehet hát, a gyakorlatban hogyan lehet ezeknek érvényt szerezni. Ezzel kapcsolatos tájékoztatás óriási kihívás számunkra, de hát ez a dolgunk, hogy tájékoztassuk az embereket ez ügyben. Ami az intelligens alkotást illeti, Nos, nagyon sokat tanulunk mezőgyben. Igen, komoly szkepszis volt ezzel kapcsolatban, hogy az Gergenyő is említette, hogy ez egy újabb bürokratikus rémálom csak. Ugyanakkor évről évre javítunk a dolgokon, új elemekkel bővülnek a hatástanulmányaink, beleértve az hozzáadott EU-s hozzáadott értéket, a társadalmi következményekkel is egyre inkább számolunk. A hatástanulmány testület az Európai Bizottságon belül is eh, egyre ezt is egyre komolyabban veszik az emberek, egyre komolyabb javaslatok érkeznek vissza referesekhez is. Azon gondolkozunk, hogy a legfontosabb delegátoktusokkal kapcsolatban is hatástanulmányt végzünk majd, azt vizsgálván, hogy az adott jogszabály hogyan befolyásolná a jogszabályok hatékonyságát, mi lenne ennek a gyakorlati következménye, és szerintem az Európai Parlament Assessment eh, egységével együtt egy közös módszertan kidolgozásával megmutathatjuk az Európai Unió kormányzatainak, hogy hogy is kell ezt csinálni, amikor egy jogszabályt készítenek elő. Ezen kívül és ez az első válaszom Lichtenberger asszony kérdésre. Az utólagos elemzés sen keresztül, amelyet ágazatonként végzünk el, szektoronként, hogy mi az, ami működik, mi az, ami hatékony, mi az, ami csak bonyolítja az emberek életét, mi az, ami egyáltalán nem működik a gyakorlatban. Ezt mi vizsgáljuk rendszeresen, hogy, hogy az adott jogszabály hogyan tehető jobbá, praktikusabbá, működőképesebbé. De hát önök is tudják, hogy az Európai Bizottság a humán erőforrás lehetőségei is végesek, tagállamokra kell támaszkodnunk ez ügyben. Nem akar mindig mindenki a bírósághoz rohanni, fordulni nem is akarjuk túlterhelni az Európai Bíróságot egyrészt. Ezt a kísérleti eh, programot éppen ezért vezettük be, hogy, hogy lehetőséget adjunk a tagállamoknak arra, hogy a hibáikat kijavítsák. Itt a hiba, itt a határidő, amire ki kell javítani. Ha nem, akkor bírósághoz fogunk fordulni. És ez idáig nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel, de egyetértek önökkel, hogy a végrehajtás a legfontosabb, nem csak a jogszabályok esetében, hanem a, a különböző határozatok esetében is, hiszen a, az általános ügyek tanácsában én képviselem az Európai Bizottságot, ahol egy végrehajtási eh, hiányról beszélünk, amikor ugyanis úgy tennünk, hogy tavaszra történjen meg valami, és aztán őszre, nyára, őszre télen sem történik semmi, egész egyszerűen, mert az ágazati tanácsok a tanácson belül sem járnak el megfelelően. Tudom, hogy az Európai Parlament számára ez mennyire fontos kérdés. A legfrissebb számok alapján 6477 alkalommal kívántak hozzáférni eh, dokumentumokhoz. 80%-ra első körben igent mondtunk, 8%-ra második körben, és csak 12%-ban mondtunk nemet. Az ombudsmanhoz fordultak jó néhány esetben. Nem tudom, hogy eh, nem tudom, hogy eh, ebből hány konkrét per lett, de a, a 1049 mini Lisszabonizációjáról beszéltünk, a, a, az információhoz való hozzáférés tekintetében, hiszen eddig csak az Európai Bizottságnak kell eh, eleget tenni ennek a kötelezettségnek a többi intézménynek, úgy tudjuk, hogy nem. Hát, hát akkor ezt terjesszük a többi intézményre is. De az Európai Parlamentnek akkor az volt a az álláspontja, hogy a tanács és a parlament álláspontja annyira eltér, hogy a titkos információt, a kényes információt hogyan kezeljük. Még az Európai Parlament elnökének sírtam ezzel kapcsolatban, de hát most egyelőre helyzet alakult ki a javaslatunk ugyanolyan hozzáférést biztosítana, mint ahogy ez most is működik, de itt mindhárom oldalról igazából nagyobb szándékra lenne szükség. Ami a delegált aktusokat illeti, nos ezekkel kapcsolatban az az igazság, ha a delegált aktus csak akkor lenne szabad használni, amikor tudjuk, hogy van egy olyan alapjogszabály, ami meg, amit elfogadtunk, ami fontos, de a végrehajtás során nagyon sok a változó, vannak különböző mellékletek, amelyek változhatnak, és nagyon nehéz lenne a teljes jogszabály módosítás, roppant bonyolult lenne. Ezért kapta az Európai, kapja az Európai Bizottság ezt a delegált felhatalmazást. Ugyanakkor mi csak javaslatot tehetünk, de az Európai Parlament adja meg ezt a felhatalmazáson alapú jogi aktust, de ezt megváltoztathatja, ezt visszaveheti, ezt felügyelheti, azt tesz fel, amit akar. Ő adta, azt tesz fel, amit akar. Ezeket a részleteket ne felejtsük, amikor a delegált aktusokról beszélünk. Ami a komitológiát, szakértői csoportokat illeti, tudom, hogy a közelmúltban voltak ezzel kapcsolatban problémák. A szakértői csoportok tekintetében szerintem elég jól hallottunk. Nem tudok arról, hogy egy szakértői csoport esetében valaki ne vehetett volna részt, mondjuk egy szak Európai Parlament eh, szakértője vagy képviselője ne vehetett volna ezen eh, részt. Tudom, hogy az eljárás maga igen eh, összetett. A, azok a főigazgatóságok, amelyek szakértői csoporttal dolgoznak, azok hónapokra előre megadják a menetrendet, megmondják, hogy ezek a szakértői csoportülések akarnak-e részt venni, vagy sem, és akkor egy válaszsal lehet jelezni, hogy az Európai Parlament mikor, hol szeretne részt venni ezeken. Természetesen a szakértői csoportok átláthatóságán is javítani kívánunk. Az Európa websájton van egy oldal, ahol eh, el lehet olvasni, hogy milyen szakértői csoportok eh, üléseznek, eh, mik a, mi ezeknek a napirendje, ki képviselteti magát, ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyve elérhető, illetve hogy mikor lesz a következő ülés. Szerintem ez óriási változása a komitológiai szakbizottságokhoz képest ez azért nagyon nagy fejlemény. és azt hiszem, hogy már akkor is megállapodtunk arról, hogy a tagállamok képviselői figyelemmel követhetik azt, hogy az Európai Bizottság hogyan él ezzel a végrehajtási hatáskörével. Itt is eh, mm, felmerülnek tehát kérdések, de a komitológiai üléseket nem szabad összekeverni a szakértői csoportok napi rendjével, A parlament részéről résztvevők eh, hozzáférése mondjuk az iratokhoz, magukhoz az ülésekhez, a komitológiai csoportok, szakértői csoportok esetében kicsit más, de hát most nem menjünk a részletekbe. Eh, Köszönöm még egyszer ezeket a kérdéseket, további információt szívesen adunk ki írásban a következő ilyen hasonló ülésig, addig főként Berlinger úr ajánlásaival eh, is sokat fogunk még foglalkozni nem áll meg a munka nyáron. Köszönöm szépen. Nem minden kérdésben sikerült megállapodni szerintem, de hát intézményközi szinten ezt nehéz lesz megváltoztatni, sőt egyáltalán nem köszönöm szépen. Szerintem a párbeszéd folytatódni fog, ha kell a vitát folytatjuk, amennyiben ez szükségesé válik. Jó, akkor ezt a rendi pontot befejezhetjük. A Rapkai jelentés következik. Először Rapkai úr bevezeti a témát, utána az Európai Bizottság, jó? Hát őszintén szólva, tulajdonképpen másképp egyeztettünk az Európai Bizottsággal. A pont, tehát a lényeg az, elmúlt évben egy rendeletről döntöttünk, amely egy belső piaci információs rendszer kialakítását tűzi ki célul. Ez központi jelentőségű a következő anyag szempontjából, ahol személyi adatok kiadásáról van szó. Szóval először a prezentáció következne, az IMI, és ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság néhány dolgot elmond a javaslatáról, tehát ha ők készítenek javaslatot, akkor mutassák is be, ez az én véleményem, és aztán én következek. Tehát a belső piaci információs rendszerrel kezdeném, egy rövid prezentáció, ezt követően pedig egy néhány megjegyzés részemről a javaslattal kapcsolatban. Látom, az idő is nagyon haladt. Hát akkor mindjárt parancsoljon az Európai Bizottság kapszót. Köszönöm ennek úr, jó napot kívánok! Mindenkinek meg kell, hogy legyen a nyomtatott előadás. Pár percben felvezolnám, hogy mi az IMI, a belső piacú információs tájékoztatási rendszer mi is az IMI? Egy olyan tájékoztatási rendszer, amely a belső piacra vonatkozik. Ez egy online alkalmazás, biztonságos, többnyelvű, amely lehetővé teszi az illetékes szervek, az európai eh, közigazgatási szervek eh, számára, hogy egymás között kommunikáljanak. Elsősorban azt a cél szolgálja, hogy eh, belesen azonosítani, hogy ki kivel kommunikál, ki tud válaszolni a kérdésemre, és azt másodszorban azt a célt szolgálja, hogy a saját nyelvén használhatja mindenki, így a nyelvi korlátolt határokat is át lehet lépni. Az elő, automatikusan előfordított nyomtatványok segítségével. Ez tulajdonképpen a közigazgatás együttműködést kívánja segíteni. Egy olyan rendszer ez, amelyet 2008 óta működik, akkor indítottuk, annak érdekében, hogy a, a szakmai képesítések és a szolgáltatás irányelv alkalmazását segítendő, ugyanakkor hét különböző területen alkalmazzuk eh, már egy olyan rendszer, amelyhez 7000 hatóság eh, csatlakozott, eh, különböző szintű szervekről beszélünk, hiszen az IMI tiszteletben tartja a különböző tagállamok közigazgatási rendszereit, be vannak az önkormányzatok, regionális szervek, vagy akár az országos szervek is, akik egymással információt cserélnek. Mi a három legfőbb sajátos jellemzője az IMI-nek? Az első az, hogy ez egy roppant egyszerű rendszer. Miért rendszerű? Azért, mert nem kell hozzá más, csak egy internet kapcsolat. Nyilvánvalóan ingyenes, és a lehető legfelhasználó barátabb, annak érdekében mindenki számára egyszerűen érthető, használható legyen. Az adatvédelemről sem feledkeztünk meg, ahogy azt az előadó is említette, egy olyan imi rendelet született meg tavaly, ami egyértelmű jogalapot teremt, és az adatvédelem, személyes adatok védelme terén is nagyon szigorú szabályokat szab, hogy mennyi ideig lehet megtartani, megőrizni az adatokat, kiférhez hozzá, a titkosítás, titkosság hogyan működik, az európai adatvédelmi elvek itt is érvényesülnek. A harmadik jellemzője az iminek az, hogy roppant rugalmas, újra használható, újra felhasználható. Eredetileg két irányelvre alkalmaztuk, de nagyon könnyen kiterjeszthető több területekre, hogyha új jogszabályok miatt közgazgatási együttműködés szükségeltetik, akkor minimális változtatással kiterjeszthető ezekre az új területekre az émi. Egy konkrét példát is hoznék, hogy megmutassam, hogy az IMI hogyan segített az önök, munkáját, önök munkáját. Például a hetes cikk uh, utal a mi rendszerünkre, hogyha egy uh, nyilvános dokumentum uh, valódiságát kell ellenőrizni. Mondjuk, hogy egy portugál szervnek azt arról kell megbizonyosítania, hogy egy Németországban keltett születésanyakönyvű kivonat, kivonat valóban igazi, valódi-e. Mit tehet? Az imihez csatlakozik, hát nyilván ezt regisztrálni kell. Nem tudják, hogy kihez kell fordulni ezzel a kérdéssel, de az imi majd segít nekik megtalálni a, mondjuk a, a berlini szervet hatóságot, aki majd akinek felteheti ezt a kérdést, formanyomtatványt kell kitöltenie online, eh, portugál nyelven természetesen, utána a kell arra, hogy a kérdés elküldése, akkor a német a illetékes hatóság eh, megkapja ezt a kérdést, amely automatikusan németre lefordításra kerül. A ném Berlinben pedig egy kattintással meg tudja németül nyitni ezt a kérdést, és tud válaszolni németül, amely visszafordításra kerül automatikusan portugálra. Több funkciója is van az iminek, még egyszer mondom, két szerv közötti információcsere, vagy lehet több hatóság közötti információcsere is, és olyan adatbankok is létrejöhetnek, amelyekhez fordulhatnak. A tízes cikk pedig ezt te, mm, ezt teszi lehetővé, hogy a, a, a közigazgatási dokumentumok és formanyomtatványok egy ilyen lerakata készüljön az imi segítségével. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani. kolléga. Köszönöm először Rakkai kolléga, aztán Mészáros kolléga, és Peróni. Még egyszer el kell, hogy mondjam, abban állapodtunk meg, hogy az Európai Bizottság bemutatja a javaslatát, jó? Hát ez volt. Akkor megint a bizottság kap szót, és utána folytatjuk. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Köszönöm szépen a Juri Szakbizottságnak, mindenek előtt az előadónak, Rapkai úrnak, hogy megkezdte a vitát ilyen gyorsan a parlamentben, és a javasolt rendeletnek a célja, hogy a közokiratokat az egész Európai Unión belül jobban lehessen használni Április 24-én terjesztette elő a javaslatát a bizottság, ezt bemutattuk a minisztereknek a legutóbbi Joy ülésen, június 6-án, tehát ebben a hónapban. Ez egy nagyon konkrét hozzájárulás az Európai Polgárok Évihez 2013-hoz, és a Stockholmi programot is jól kiegészíti, illetőleg az Európai Bizottság zöld könyvét, amit 2010-ben tettünk közé, amely a polgárok számára csökkenti a bürokráciát, könnyebbé teszi a dokumentumok mozgását, és egyéb célokat határoz meg. A fő cél itt az, hogy egyszerűsítsük a polgárok és az üzleti élet tevékenységét, hogyha közikoratokat használnak határokon átnyúló módon, ez úgy történik, hogy csökkentjük a bürokráciát. Ez a 25 kulcsfontosságú akció egyik, amit a bizottság meghirdetett a 2010-es jelentése óta, aminek az a célja, hogy biztosítsuk, hogy a polgárok és a biznisz élvezze azokat az előnyöket, amit az EU biztosít akadályok nélkül. Itt a polgárok számára lehetővé tesszük, és a vállalatok számára, hogy határokon hát átnyúló módon működjenek, és ez a számos területen, ami sarokkövét adja a közös piacnak. Tudjuk, hogy a polgárok nehézségekkel találkoznak napjaikkal is, hogyha egyik tagállamból a másikba költöznek nagyon gyakran, bürokratikus akadályokról beszélünk, amelyek a közökaratok kezelésével foglalkoznak. Ez természetesen elégedetlenséget okoz, és adott esetben nem tudnak élni a lehetőségeikkel, az előnyeikkel, amiket az egységes piac biztosítana. Ezt kell megváltoztatni. A javaslatunk éppen ebbe az irányba mutat, ehhez kíván hozzájárulni a javaslat közvetlen befolyással van arra, hogy a polgárok pénzt és időt tudjanak megtakarítani, a vizsgálat. azt jelenti, hogy másfél millió apostil dokumentumról van szó évente, és ha a javaslat hatályba lép, akkor erre már nem lesz szükség. Ez és egyéb egyszerűsítések, amiket a javaslat még tartalmaz, oda vezet majd, hogy a polgárok és az üzleti élet összesen mint egy 350 millió eurót tudnak megtakarítani. Az egyszerűsítéseket ott is várjuk, hogy a nemzeti közigazgatás is megtakarításokat tud eszközölni az ilyen dokumentumok területén, ami azt jelenti, hogy az adófizetők pénzével is takarékosan lehet bánni. Ez világos jelzés a tagállamok számára, hogy erősítsük a bizalmat a közigazgatókkal szemben. Nos, nagyon röviden eh, bemutatom a legfontosabb elemeit ennek a javaslatnak. Kezdjük a jogalappal, mivel a legfontosabb cél az, hogy a polgárok és az üzleti élet szabad mozgását segítsük elő, ezzel a jogalap a 21-es eh, cikk harmadik bekezdése, amit 114. cikk első bekezdésével jár együtt a szerződésből, és ezzel lefedjük az üzleti életeket, életet is. A tagállamok közötti kölcsönös bizalmat szeretnénk erősíteni, és mindenek előtt olyan közokhagyatokról van szó, amelyeket állami hatosak adnak ki, és amelyek közszélokat szolgálnak ezeket arra, ezek arra szolgálnak, hogy bizonyos tényeket alátámaszunk, például házasságra vonatkozó adatokról és születési adatokról van szó, ez egyébként ezek közokiratnak számítanak, hitelesik okiratnak számítanak, ezeket lehet továbbítani, és hogyha nincs is semmiféle probléma egy adott országban, a polgárok gyakran nagyon komoly terheléssel néznek szembe, amikor a hitelességet kell biztosítani, a hitelesítés, illetőleg az apostil révén a javaslat közökörötökat foglal magába, amelyeket a nemzeti hatóságok adnak ki, és olyanokat, amelyek bizonyító erejűek. Ez a leggyakrabb, ezek a leggyakrabban használt közokiratok olyan területeken, ahol melyek fontosak, tehát a születés, a név, az adopció, a házasságkötés vagy a bejegyzett házastársi jogviszony aztán a lakhatás, a pol, állampolgárság, nemzetiség, illetve ingatlan ügyekben is fontos szerepet jutnak ezek. Az üzleti élet számára egy cég képviseletéről lehet szó, vagy a szellemi tulajdonjog, illetőleg az erkölcsi bizonyítvány, illetve az, hogy nincsen, nem követek el bűncselekményt. Vannak más területek is, amelyeket le lehetne fedni az új jogszabály alapján természetesen a hatály pedig a rendelet esetében nem érinti a bizonyos eredményeket, és ezt egy későbbi időszakban fogjuk felvetni. Mit jelentenek ezek az egyszerűsítések? Az apostil és a hitelesítés arra szolgál, hogy határokon átnyúlóan lehessen közokiratokat alkalmazni egész EU-ban. A, természetesen van egyfajta tanúsítási kötelezettség a tagállamok között, és így szeretnénk jogi biztonságot teremteni, és a széttörezettséget csökkenteni. Természetesen más céljaink is vannak, a hitelesített másolatok például, vagy a nem hitelesített fordítások témája is felvetődhet. Egy másik további fontos elem ebben a rendeletben az, hogy létrehozzuk az EU többnyelvű standardizált iratait halál, születés, házasság, bejegyzett házastárs jogi státusz, vagy egyéb területek, ezekre a területekre fel kell kínálni a polgárok számára, hogy kérésre standardizált iratokat kapjanak, nyomtatványokat kapjanak. Ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a fordítási költségeket csökkenteni lehessen. Ezeket a többnyelvű standard formákat kérhetik a polgárok és ezek alternatívaként szolgálnak a saját nemzeti hatóságaik által kiadott dokumentumokhoz. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megjegyezni, hogy mik a garanciák arra, hogy megelőzzük a hamisítást és a csalást. Megfelelő garanciákat fogunk beépíteni itt a javaslat azt tartalmazza, hogy az igazgatási együttműködés a tagállami hatóságok között erősödik, létrehozunk megfelelő hatóságokat, és az egységes belső piaci információs rendszert lehet felhasználni, ez az bizonyos imi, amit a kolléganom éppen bemutatott, az apostil formalitások tekintetében hasonló szintet szeretnénk biztosítani a jövő megelőzésére, ez alapján lehet erősíteni, sőt hatékonyabb módon lehet erősíteni az ellenőrzést. Így tudjuk megakadályozni a csalást. Ezzel de is fejezném egyenlőre, és szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság várja az együttműködést az Európai Parlamenttel. Mi bízunk abban, hogy közös véleményt tudunk alkotni ezen anyag vonatkozásában a lehető legrövidebb időn belül. Köszönöm szépen. Rapkai úr. Köszönöm szépen, köszönet a bizottságnak is, hogy most egy ilyen kettős csapatmunkában ezt így előadták. Ez ugye össze is függ, az első a második nélkül nem létez, illetve létezett, de a második az első nélkül nem. Tehát a belső piaci információs rendszer valóban fontos, és igaz, hogy ez technikai kérdés, de ezen rendelten keresztül, illetve az információs rendszerre vonatkozó rendeleten keresztül, és ezt még módosítanunk kell. Nagyon fontos tehát a közikaratokra vonatkozó rendelet. Az élet nagy játékos. A múlt héten otthon egy nagyon érdekes cikket álltam az újságban, például egy román állampolgárnak a, egy 36 éves román állampolgárnak, aki 35 éve a szülővárosomban, 30 Dortmundban lakik, de 36 évvel ezelőtt Romániában született, kisgyerekként került a szülőkkel együtt Németországba, szeretett volna megházasodni Dortmundban, de egész egyszerűen az ő születési anyakönyvi kivonatát nem ismerték el. Hát, aztán egy nappal később egy nagyon érdekes kis tárca született az újságban, a helyi újság egyik újságírónője írt erről egy érdekes kis tárcát, ahol valóban láthatóvá válik az, hogy amit az e- európai polgárok várnának, hogy a határok megszüntével egyszerűbbé válik az élet, na hát ez nem valósult még meg mindenhol. Hát igen, nagy részt utazhatunk szabadon, de vannak más területek, például az áruk esetében egyszerűbb megoldani a dolgokat, de az emberi élet bizonyos aspektusát még mindig nem sikerült megfelelő mértékben egyszerűsíteni. Éppen ezért dolgoztuk ki ezt a javaslatot, <coughs> amelyet mi a parlamentként követeltünk, és nem olyan régen kértük ezt. Tehát alapvetően ezt egy jó javaslatnak tartom. Igen, csökkentsük a bürokratív terheket, ezt mindig pártolom, és hát ez egy határokon átnyúló egyszerűsítés, bizonyos közösségi, közös szabályok születnének így, és ahogyan az Európai Bizottság képviselőnője ezt elmondta, ez tulajdonképpen csak egy részét képezi a problémának, hiszen itt bizonyos közokiratoknak még csak az elfogadásáról van szó. Az, hogy ez jogilag milyen érvényel bír, az még nincs tisztázva. Ez az első lépés, hogy elfogadást nyernek a közokiratok, egyáltalán, hogy ezek létezhessenek mindenhol, az, jogi hatájuk, mm, még egy másik kérdés. Az első kérdés az, hogy a valódiságát elismerik, mondjuk egy születési anyakönyvi kivonatnak, amit egy A országban, tehát már elismertek, azt akkor egy B országban is ismerik el valódi közokiratként. Világosra szeretném tenni azt, hogy hogy ez a bizottságnak egy olyan javaslata, amely a polgárok fejével gondolkodik, és éppen ez lenne a dolga a jogalkotásnak. Mi tulajdonképpen az érintett polgároknak az ügyeit kell, hogy képviseljük, és az ő fejükkel kell gondolkodni, és nem pedig a jegyzők üzleti modelljét kell itt kidolgozni és megvédenünk, vagy a fordítók üzleti modelljét kell nekünk itt eh, megvédenünk. És csak azért mondom, mert hát alig jelölnek ki előadónak, már és rögtön a, a különböző ügyfelek már és arra utalgatnak, hogy ez minden olyan nehezen megoldható, ezt nem kellene így egyszerűsíteni. De hát nyilvánvalóan a nemzeti jogi kultúrával is néha konfliktusba keveredhet ez a fajta egyszerűsítés. Vannak olyan bürokraták, akik, akik mindig meg tudják magyarázni ezt egyszerűsíteni, miért kell betartani a szabályok betűjét, miért kell megragadni a bevált módszereknél, miközben kiderülhet, hogy nem is olyan beváltak ezek a módszerek. Én mindig is ezt vártam, hogy, hogy így gondolkodjunk, és hát vár, várjuk azt is, hogy ellenállásba ütközünk a tanács részéről, hát ez nem is akarjuk eltitkolni, de hát ez nyilvánvalóan így lesz, hogy egyik-másik jogi kultúrával szembe kell mennünk, mert mint egy európai kultúrát szeretnénk kialakítani. Van néhány olyan dolog, amit azért még meg kell alaposabban is vizsgálnunk, vannak olyan technikai kérdések, amelyek még nem tisztázottak, ahol úgy gondolom a megfogalmazás sem egyértelmű. Nem biztos, hogy ez valóban így van, de én így első olvasatra így tapasztaltam, lehet, hogy a fordítás miatt is, de a technikai kérdéseket mégiscsak még egyszer megvitatnám a, a bizottság, a bizottsági szolgálatok, amely megkezdtem a párbeszédet, és ennek keretében, tehát ezeket a technikai kérdéseket még tovább is elmélyíteném. Aztán van néhány olyan kérdés is, amelyeket úgy gondolom meg kellene vitatnunk. Nem is akarom én most előre eldönteni, hogy melyik a jó, de a bizottság tulajdonképpen csak 12 közokirat kategóriát javasol, amelyekre a rendelet aztán érvényes lenne, például halotti bizonyítvány, születésenyekönyvi bizonyítvány, tehát, és még egy továbbiak, de hát ezért megfontolás érdemes lenne az is, hogy esetleg valamennyi közokiratot vegyük be a hatája alá, vagy esetleg további kategóriákkal bővítsük a rendelet tervezett hatáját az én tapasztalatom, és talán más képsek is úgy gondolják ezt, hogy az egyik leggyakoribb kérelem, vagy kérés, amivel a polgárok hozzánk fordulnak, az az, hogy problémák a tapasztalnak a saját közokirataikkal, vagy gyermekeik okirataival az oktatás, a képzés területét. Állandóan megkeresnek minket ilyesmivel, és nem is értik az emberek. Hát és itt ül mellettem valaki, aki a bolonyai folyamatban aktívan részt vett, Berlingeri úr névre hallgat, aki annak idején miniszterként működött Olaszországban, és hát az emberek nem értik, hogyha egyszer mindent egyszerűsíteni akartak, akkor most miért nem stimmel, miért nem fogadják el az okiratokat, bizonyítványokat. Tehát mégiscsak mélegelendő az is, hogy, hogy nem kellene a 12 kategórián még esetleg túl mennünk. Vannak még további területek, és már mondtam, hogy a technikai kérdések is nyitva vannak még, ezeket említettem már, de, de a jelentés tervezetben egyszerűen felsorolnám ezeket, és akkor úgy gondolom, hogy egyenként végigvehetnénk ezeket a pontokat. Nincs értelme annak, hogy most részletekben merüljünk, mert az én benyomásom az az, hogy a kiindulási pont, az irány, azzal a megkötéssel, hogy talán még offenzívabbak is lehetnék, de még ezt is majd akkor megvitatjuk, hogy nem lehetne még tovább menni. De a kiindulási pontként az irányt én helyesnek tartom, és hát a bizottság képviselőjétől is azt hallhattuk, hogy a joghajtály elismerése, és akkor most egy politikusként eh, megközelítve azt mondom, hogy akkor mindent eh, egy füst alatt elintézhetnénk, de hát tudom én, hogy a nemzeti hivatalok főbürokratáival nehéz lenne ezt megoldani, tehát lehet, hogy akkor mégiscsak két lépésre, két szakaszra kellene ezt osztani, így is lett ez beharangozva, hogyha ezt az első lépést letudjuk, akkor majd esetleg következhet egy második lépés, tehát stratégiailag lehet, hogy ez helyesebb eljárás. Rendben, ez lett volna még egy észrevétel részemről. Köszönöm szépen, ez az a fajta törvényalkotás, amely valóban a polgárokat szolgálja, amire szükség van, és Európa erre van. Mészáros úr. Köszönöm, elnök úr. Árnyék elő, előadóként az EPP színeiben üdvözlöm a bizottságnak ezt a rendeletét. Valóban eh, úgy gondolom, hogy korszakalkotó ez a rendelet, és végre egy igazi, olyan őszinte bürokrácia és redtape ellenes harcot látunk itt a bizottság részéről, és ehhez csak gratulálni tudok, és ezt mindenképpen mi támogatni fogjuk az EPP részéről, ami alapvetően már az anyaggal alapvetően egyetértünk, a javaslatot támogatni fogjuk föltétlenül, ez elsősorban formalitásokkal foglalkozik ez a rendelet de nagyon fontos formalitásokkal amelyeket érdemes megfontolni és valóban akár még ki is szélesteni. több újdonságot is fölfedeztünk a rendeletben például a hatodik cikkben a, a fordtások az egyszerűstések azok amelyeket föltétlenül meg fogunk támogatni és jónak tartunk. a nyolcadik cikkben látjuk első alkalommal hogy polgári jogban tagállamok tudnak majd egyenesen kommunikálni egymással ami nagyon fontos fontosnak tartok és nagyon hatékonynak. Szintén a 11. Cikk, cikkben a, a több nyelvű formanyomtatványok bevezetése, ezt is, ez is nagyon segíteni fog majd a polgároknak egyszerűsíteni a, a intéz, ügyintézésüket oda kell majd figyelnünk a definíciókra, véleményem szerint a fordításokra, a listákra, amelyet a rapkai kollega is emlegetett. Én, én is amellett lennék, hogy a 12 közokiratból talán többet is lehetne csinálni, de, nem feltét, de feltétlenül definiálni kell, hogy pontosan mit értünk ez alatt, melyik köz, közokiratokat, és nem föltétlenül kéne az összesre úgymond, hanem eh, mindenképpen a listát én megszeret, meghagynám, és, és legfeljebb kibővíteni, azt, azt eh, véleményem szerint azt mindenképpen lehetne. Azt hiszem, hogy eh, valójában csak ennyit tudok most hozzátenni, és támogatom, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Speroni kolléga. Grazie, Presidente. Non ho trovato nella documentazione... Köszönöm, elnök úr. a dokumentációban nem is találtam meg az anyagot, ezért konkrétumot nem tudok kérdezni, de szeretném, hogyha tisztáznánk valamit. A dokumentumok, a dokumentációhoz való hozzáférés terén, illetve a közökületokhoz való hozzáférés terén elmondta a hogy a bizottság részéről a portugál szerv akarja a német közokirat valódiságát ellenőrizni, ez csak közszervekre vonatkozik, vagy magán emberek is megtehetik ezt, anélkül, hogy egy közhatóságon keresztül tennék ezt. Példát is hozok. Mondjuk valaki beadja az egy állásra jelentkezését, az imin keresztül le tudom előrizni, hogy mondjuk az ő diplomája az valódi-e vagy sem? Vagy például egy tulajdoni lapot küldenek nekem, akkor le tudom ellenőrizni, hogy ez valódi? Vagy meg kell erre kérnem mindenképpen egy állami szervet, egy közszervet? Ami a dokumentumok vagy közikaratok listáját illeti, Mi van akkor, hogyha olyan dokumentumot kérnek az embertől, ami a hazámban nem létezik? Belgiumban például, nem is tudom, hogy mi az igazi neve, de Olaszországban ezt 20 évvel ezelőtt eltöröltük, ami tulajdonképpen olyan, mint az erkölcsi bizonyítvány. Nagyjából a magyar erkölcsi bizonyítvány megfelelőjéről beszél az képviselő úr. Ha egy ilyet kérnek tőlem itt Belgiumban, ami nálunk Olaszországban nem létezik, akkor én hogyan tudok ilyet beadni? Valami hasonlót esetleg? hiszen az adott tagállam ebben az esetben nem tud kiadni ilyen közokiratot, mert nem létezik ez Olaszországban. Vagy az Egyesült Királyságban nincs egy olyan dokumentum, amely igazolna, hogy valaki politikai jogait gyakorolhatja. Olaszországban van ilyen. Tehát mi van akkor, hogyha az, az ember hazájában nincs ilyen dokumentum? Ez egy jó kérdés, a bizottság erre reagált. Nekem is volt egy olyan balesetem, amikor egy ápolónő ö, ült mellettem, és kellett volna egy ilyen házassági képesítő bizonyítvány, amely viszont nem mindenhol létezik, és a polgármester től nem tudott ilyet kérni, mert ha ezt kérte volna, akkor azt Nevető görcsöt kapott volna. Most a bizottság, majd Lichtenberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Tehát kinek van hozzáférése az imihez? Ez volt a kérdés. Egyenlőre csak a közigazgatási szerveknek van hozzáférése mindenképpen olyan hatóság vagy szerv, amely jogszabály végrehajtásáért felelős. Ez tehát egy zárt köre az állami vagy közszerveknek. De sokan kérdezték már, vagy kérték tőlünk, hogy nem lehetne-e külső, nyitni, a, a, megnyitni a hozzáférést. Egyelőre ez zárt a hozzáférés jelege, ugyanakkor a rendelet lehetővé teszi, hogy a külső szereplők számára is hozzáférést biztosítsunk, például munkáltatók. Egyelőre ez nem így van, de ez nem lehetetlen, ez megvalósítható. Akkor ez az volna, bizony vasszút. Na hát akkor itt van még tennivaló, most pedig akkor Lichtenberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, mint sok más kolléga, én is nagyon sok ügyjel dolgoztam már, nagyon sok esetben olyan dokumentumokat kértek egyik országban, amely a másikban nem létezik, és éppen ezért nem is tudnak ilyen bizonyítványokkal szolgálni az adott polgárok. Éppen ezért egy ilyenfajta javaslat mégiscsak előrelépést jelentene. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére még nagyon alaposan meg kell, hogy vitassuk legalábbis néhány területét ennek a javaslatnak egy, egy jogi ügy esetén egyszer olyannal fordultak hozzám, hogy hogy valóban nem megfelelő fordítást kapott az illető, nagyon fontos információk maradtak ki a fordításból, és ugye a hatos és hetes cikkben megfelelően foglalkoznak annak szabályozásával és hogy hogyan lehet biztosítani a fordítások megfelelő minőségét. Én ezt is fontosnak tartom, és meg kellene nézni, hogy hogyan lehetne olyan eszközöket is teremteni, hogy amelyek segítségével a fordításokat hitelesíteni lehetne, hogy nehogy olyan fordítások kerülhessenek forgalomba, amelyek nem tükrözik híven az eredeti dokumentum tartalmát. Tehát itt mindenképpen szükség van arra, hogy itt még lehetőséget biztosítsunk az ellenőrzésre, hogy a közigazgatás részéről itt még le, lehetőségek arra, hogy a dokumentumok hitelességét ellenőrizni tudjuk. Itt a hatály alatt ugye sokféle közökület megjelenik, például arra az esetre is ki kell térni, hogyha egy terautós sofőr esetében a dokumentáció nem megfelelően lett lefordítva, és akár biztonsági problémákat is felvetez. úgy gondolom, hogy rendkívül fontosak az ilyen esetek, amikor például a, az iskolai bizonyítványokat vesszük sorra, ezeket is jó lenne a hatályba bevenni. Ugye van egy általános meghatározása a közokiratnak, de amit úgy, ez egy kicsit körkörös definíció, mert ott megint megjelenik az okirat szó. Tehát pontosan ezt kell még megvizsgálnunk, és amit még úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellene oldanunk, azok, azok a problémák, amelyekkel azok találkoznak, akik gyakrabban külföldön dolgoztak. Például a teljesített munka, tanúsítása, tehát az őket érintő okiratokat is mindenképpen bele kell vennünk ebbe a tervezetbe. Én sokakat ismerek, akik különböző országokban dolgoztak, és aztán végül próbálnak a, a munka életüket, a pályájukat valamilyen papírokkal tanúsítani, és megpróbálnak fordításokat is szerezni, és az ő problémáikra is gondolnunk kell, úgy gondolom, hogy ennek is helyet kell adnunk a javaslatban, hiszen úgy gondolom nagyon sokakat érint ez, hogy nem sikerül megfelelően elismertetniük a dokumentumaikat, például amikor nyugdíjra, nyugdíj jogosultságról van szó. Tehát ez szintén fontos pontnak tartom. És hogyha mindezt elektronikusan tud lefolni, akkor, ahogy Speroni kolléga is kérdezte, az a kérdés, hogy kívülről mennyire hozzáférhető ez a rendszer például egy esetleges munkaadó mindenféle információhoz, személyes adathoz hozzáférhet, ha mondjuk valaki pályázik náluk állásra, akkor utána nézhet az ő adatainak? Biztos, hogy ezt akarjuk? Illetve fordítva is működik ez? Igen vagy nem? Eddig nyilvánvalóan nem, hiszen eddig csak hivatalokon belüli információszolgáltatásra használták ezt a rendszert. De úgy gondolom, hogy itt a hatályon belül még tisztázni kellene néhány dolgot. Aztán lenne még egy további kérdésem is. Mm, mire gondolnak akkor, amikor azt mondják, hogy a hatály a szellemi tulajdonjogokra is kiterjed. Itt akkor konkrétan mégis miről van szó, mire gondolna? akkor ez most hivatalok közötti információszolgáltatás esetében mégis ez mit jelent? Bizottságnak szólt ez a kérdés. Meg tudja ezt válaszolni a bizottság után az előadó kapszót. Köszönöm ennek, akkor megpróbálom. A rendelet a hármas cikkben felsorolja azt a 12 közokaratot, amelyről szó lehet, éppen azért, hogy a hatály minél világosabb legyen. 12 területre terjed ki a javaslat szerint. A felülvizsgálati záradék a 21-es cégben azt mondja ki, hogy a rendelet hatájának kiterjesztése az első felülvizsgálat során elképzelhető, amely a hatályba lépését követő harmadik évben várható. A diplomák nem szerepelnek a 12-es listán, mert úgy gondoltuk, hogy a kölcsönös elismerés garantált, a szakmai képesítések eh, eh, ismeréséről szóló 2005 per 36-os irányelvben ez szerepel, annak a mellékletében egy igen kimerítő lista szerepel arról, hogy milyen szakmai képesítéseket, diplomákat ismerünk el. Hogyha egy tagállam olyan dokumentumot követel valakitől, egy állampolgártól, amely a, a saját hazájában nem létezik, akkor meg kell mondjam, hogy ez a rendelet az administratív forronságokkal foglalkozik az említett közokorítakra vonatkozóan. A közokorítok tartalmi részét nem érinti, az csak az administratív formalitásokat, formaságokat kívánja egyszerűsíteni vagy eltörölni. A bizonyos közökörötök hatásaival kapcsolatos második javaslatban szerepelt ez. Mi van akkor, hogyha egy tagállam, egy másik tagállam állampolgárától egy ne, ott nem létező dokumentumot kíván vár el. Még egyszer mondom, ez bürokrácia csökkentő, csak formalitást egyszerűsítő rendelet. Ami a szellemi tulajdonjogokat illeti, igen, Például a bizonyos nyilvántartások kivonata. Milyen kivonatokra gondolsz, szól a kérdés? Speroni úrnak is van még egy kérdés ezt előbb, akkor letudhatnánk? Speroni úr, öné a szó. Nem egészen értettem azt, hogy különböző egyetemi végzettségek vagy iskolai évek elismerésére vonatkozó bizonyítványok kimaradnak a rendszerből. Tehát én most ezt úgy értettem, hogy bármit mutatnak be erre vonatkozóan, akkor a közökéretek esetében csak azt ellenőrzik, hogy valódiak az, hogyha most egy belga egyetemen esetében be kell mutatni az ilyen bizonyítványokat, akkor ugye nem arról van szó, hogy ez vajon jogosít-e ott bármire a továbbtanulás során megfeleltethető-e valaminek, hanem egyszerűen csak azt akarják e, ellenőrizni, hogy Albániában ezt jogosan adták ki, és valódi-e az, egy igazi bizonyítványa az, amit itt Belgiumban bemutattak. Vagy egy születési anyakönyv kivonat esetében ugye ezt E, egyszerűen megy, de az egyetemi bizonyítványok esetében ezt mégsem határozzák meg úgy, hogy valódi vagy sem. Azt gondolom a vita rámutat arra, hogy tényleg ügyelnünk kell, hogy világosan megkülönböztessük a dolgokat. Itt a vitában is keverednek a dolgok, a belső piaci információs rendszer és a rendeletjavaslat keverednek itt. Azért itt nem ugyanarról van szó, és a belső piaci információs rendszer természetesen nagyobbat merít, és hogyha ezt bírálni akarjuk, akkor meg kell gondolni, hogy miért nem döntöttünk másként elmúlt évben, hiszen a, az információs rendszerrel kapcsolatos rendeletről már döntöttünk, tehát ez egy külön történet. Ami, az információs rendszert az itt említett feladatokra használjuk, ami viszonylag szorosan körül van írva itt, és korlátozva, és vannak ezek a feladatok az elismertetési történetben. Most Perúni kolléga kérdésére válaszolva, ha spontán akarok válaszolni, ez azt mutatja, hogy tényleg nagyon pontosan meg kell vitatnunk, hogy mit egészítünk ki a listán a lista itt van. Ez nem egy olyan lista, a, amely nem okozna problémát. Tehát olyan problémát legalábbis nem, amit Speroni úr mondott, ha megnézem. Születési anyakönyvi, halálozási anyakönyvi kivonat, ez mindenhol van. Ő ugye azt arra kérdezett rá, hogy ö, ö, olyan dolgok, amik egyik országban vannak, másikban nincsenek, és esetleg kérik. Nos, a 12 pontra való korlátozás szerintem egyértelmű, ez mindenhol van tehát most kell vigyázni, hogyha úgy döntünk, hogy ezt kiszélesítjük, akkor meg kell nézni, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogyan bánunk ezekkel a pontokkal, ami az egyik tagállamban van, a másikban meg nincs. A jelenleg ez a probléma nem áll fenn a listával, hogyha ö, módosítani akarunk, vagy ki akarunk egészíteni, akkor ez előfordulhat. Nagyon ügyelnünk kell arra, hogy ne keverjük össze az elismerést és a joghatályt illeti. Tehát ezt sem szabad keverni. Én némileg laikus vagyok itt, de nem is baj, ha néha laikusként látja az ember, tehát jogi szempontból laikus hangsúlyozom, és van, itt, itt dolgok összezavarodnak időnként, de ez éppen arra mutat, hogy egy világosan kell dolgoznunk, meg kell különböztetni a dolgokat ilyen technikai szinten. Most a kérdésre vonatkozóan a másik területekre itt a bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy van a szakmákat, a képzettségeket elismeri és szabályozó irányelv, és ha azt mondjuk, hogy ott már megoldottuk a problémát, akkor meg kell nézni, hogy tényleg megoldották a problémákat. Azért biztos nem vagyok benne, ebben biztos, hogy spontán módon azt mondom nem, mert különben nem kérdeznének olyan sokat tőlem a problémák. De ez is egy olyan pont, ahol azt alaposan meg kell vizsgálni, tehát mindenhol, ahol kiegészítenénk a listát, ott meg kell nézni, hogy hol ütközünk egy másik jogszabályba adott esetben, vagy hogy hol született konfliktus olyan értelemben, ahogy a Speroni kolléga ezt mondta, ebbe az irányba kéne gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Júniusban születik meg a jelentés. A kilencedik napi rendi pont, közösségi védjegy, Wikström nőni a szó. Köszönöm szépen. Egy órát veszítettünk, de igyekszek rövid lenni, és egy nagyon fontos eszmecsere, úgyhogy némi időbe belekerül majd. A csomagon folyó munka igen jól, hatékonyan halad Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának a támogatásért és a részvételért a munkában. Nagyon ambiciózis a menetrendünk, és azt gondolom, hogy egyelőre ezt tartjuk, annak ellenére, hogy a munkák nagy részét még el kell végezni. A mai napon egy néhány megfigyelést szeretnék megosztani önökkel, néhány megfontolásomat, hogyan látom én a csomagot. Nincs minden kőbe vésbe, vésve eddig, de úgy nagyjából közölni tudom, milyen elképzeléseim vannak a legfontosabb pontokat illetően. Kezdjük a csomag megközelítéssel, ami nagyon fontos. Nem csak ebben az esetben, hanem úgy általában. Valamennyien tudjuk, hogy ez a csomag egy rendeletből, egy irányelvből és egy végrehajtási rendeletből, ami a díjakat szabályozza valamennyien emlékszünk még a bizottsági prezentációra, amikor a biciklit mutatták be a kerékpárt, és inkább három kerekű tricikliről kellene tehát beszélünk, hogyha a csomagot mondjuk. Tehát, hogyha ez egy csomag, akkor legyen csomag. És a javaslat azt tartalmazza, hogy először vitassuk meg a számokat, a díjakat, tehát az árcédulát, mielőtt döntünk arról, hogy mit várunk el az ügynökségtől. Tehát a parlamentről döntünk, ide tartoznak a költségek, és megfelelő finanszírozást kell biztosítani. Szerintem ezt később célszerű megtenni. A bizottság egy ülést hívott egybe a munkacsoportra, 10, június 17-ére hívta egybe ezt a munkacsoportot, hogy megvitassák. Ezen az ülésen vitatott dolgok a csomag részét képezik. A szakbizottságunk, a Jüri azt kérte, hogy a hogy fizessék meg, vagy nézzék meg, hogy mi történik. Nem megfigyelőként szeretnénk egyszerűen jelen lenni az ülésen. Ez egy meglehetősen szerény kérés szerintem, de az Európai Bizottság úgy döntött, hogy formalista marad, és elutasította a részvételt, a parlament részvételét a munkacsoport ülésen, azért, mert nem feltétlenül kell így tenni, hanem egyszer nem akart, hogy a parlament jelen legyen. Ez a rugalmatlanság alá húzza, hogy a komitológiát úgy, komitológiában úgy akarják meghatározni a díjakat, hogy ne kapjon lehetőséget a parlament arra, hogy akár egy köztisztviselő révén legyen jelen. Tehát véleményem szerint ez a tartalmi döntés, ez visszamutató volt és azt is látom, hogy a tagállamok nagy többsége ugyanúgy gondolkodik, mint ahogy én most mondom. Ezért aztán azt javaslom, és abból indulok ki, hogy minden nemű komitológiai ülés, amit akár már ki is tűztek a rendelettel kapcsolatban a továbbiakra nézve, nos, ezeket töröljük, ezeket a kitűzött üléseket, és a vita folytatódjék, ami azt jel, ahova tartozik méghozzá ott, tehát társ jogalkotói szinten és a jogalkotói csomag keretében. Úgy általában szeretném elmondani tartalmilag, hogy fe, both teljes mértékben osztom azt a nézetet, hogy, hogy az európai közösségi védjegyeket másképp szabályozzák. Itt nagyon fontos, hogy milyen védelmet nyújtsunk egy kis vállalkozás esetében, ugye csak egy és nagyon korlátozott védjegyoltalomra lehet szükség, míg például egy régióban vagy egy országban lehet, hogy egész más helyzet áll elő, egy portugál egy halászfalú kisvállalkozása másfajta, oltalomban kell, hogy részesüljön, mint mondjuk egy, egy több államban is magát képviseltető vállalkozás. Tehát úgy gondolom nagyon fontos ebben a vitában ne feledkezzünk meg a KKV-kről, amelyek a két végpont közé esnek. Azokra a vállalkozásokra gondolok, amelyek talán túl kicsik ahhoz, hogy egy oltalmat kérjenek amelyet nem tudnának aztán megvédeni több országban. De lehet, hogy mégis csak nem csak egy országban, hanem három vagy négy országban szükség lenne egy ilyen védjegyre. Lehet, hogy itt eh, néhány országban jelenlévő, például a határokon tevékenykedő vállalkozásokra van szó. Számukra nagyon hasznos lenne, hogyha harmonizáltabbak lennének a nemzeti szabályozások, illetve a közigazgatási eljárások egymáshoz hasonlatosak lennének, és nem kellene egy teljesen új rendszert kitanulniuk valamennyi ország számára, amelyben szükségeltetik számukra a védjegy oltalom. Az előző vitáink a már hasonló problémák felmerültek, ez nyilvánvaló. A nemzeti rendszer nem feltétlenül csak nemzeti jellegű, hanem olyan fogyasztók is megjelenhetnek egy nemzeti piacon, akiknek többféle nemzeti vagy védelemre szükségük van. Aztán fontos, hogy egy nagyon általános észrevételt szem előtt tartsunk, egy védjegy, és ezt nemrégiben megvitattam egy ügyvéddel is, e, és ez is fontos, tehát ezt kiemeljük, hogy egy védjegynek van egy olyan sajátossága, amely a többi intellektuális szellemi tulajdonjogtól megkülönbözteti, ez pedig az, hogy a védjegy megújítható méghozzá bár hány alkalommal, míg a különböző szabadalmak, e, formatervezési jogok, vagy egyéb szerzői jogok csak korlátozott időtartamra újíthatók meg. Ennek tehát fontos következményei lehetnek, éppen ezért ezt is szem előtt kell tartanunk, amikor biztosan is szeretnénk, hogy a védjegyek valóban azt fedjék le, ami a védjegyek sajátossága, és nem pedig azokra a sajátosságokra is vonatkozzanak ezek a szabályok, amelyek egyébként például a szabadalmakra jellemzőek. Önmagában ez nagyon jó ötletnek tűnik az, hogy a jelenlegi védjegy bejegyeztetésre vonatkozó szabályokat modernizáljuk, de biztosítanunk kell azt, hogy ez a védjegy rendszer semmiképpen sem terjedjen át, folyjon át más szellemi tulajdonjog védelmi területekre. A bizottság által javasoltak nagyon érdekesek, és az érdekelt felek, illetve a tagállami képviselőket meghallgatva úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, amelyek nem egészen világosak, illetve vannak kevésbé népszerű területek, és amikor tartalmi kérdésekről esik szó, hogyha szeretnénk eredményeket elérni, akkor azt is meg kell beszélnünk, hogy végsősorban milyen eredményeket szeretnénk elérni, és most nem csak a technikai részletekben kell elmerülnünk, és hát úgy gondolom a legtöbb technikai szempontot sikerül majd megoldanunk, úgy gondolom, hogy az OHIM, a valenciai ügynökség és a nemzeti hivatalok közti együttműködés kérdése már felmerült néhány alkalommal, úgyhogy megragadnám az alkalmat arra, hogy erre is kitérjünk. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat elgondolása alapvetően észszerű, hiszen az együttműködés az OHIM és a nemzeti hatóságok között kiválóan működött, és úgy gondolom garantálni kellene azt, hogy a jövőben is ugyanilyen jól működjön. Ennek egyik szempontja az, hogy az Óhim igencsak komoly töblettel működik, és úgy gondolom, hogy az, hogy ők e, ilyen nyerességgel dolgoztak, ez mindenki számára nagyon hasznos lehet. És fontos az, hogy ezt az együttműködést most kodifikáljuk, és ami igazán felháborító az az, hogy ezen túl a nemzeti hatóságok is hozzáférhessenek az óhim finanszírozáshoz, az eddig nem valósít meg, de most már ezt is lehetővé tennénk. Az EU védjegyrendszere azonban nem azt szolgálja, hogy a nemzeti rendszereket, vagy a nemzeti költségvetéseket finanszírozza, minden tagállamnak felelősség kell tartozni a saját hatóságai iránt. A bizottság ezt mindig nagyon is hangsúlyozza, amikor nemzeti hatóságokra van szó. Tehát az OHIM az nem egy tagállami ügynökség, ez egy uniós ügynökség, és úgy gondolom, hogy érdemes, fontos emlékeztetni arra is, hogy az OHIM berkein belül milyen nagy a tagállamok befolyása. És konstruktív módot kell találni arra is, hogy a tagállami aggályokat megoldjuk, hiszen őknek, őnekik fontatásaik vannak a formalizált együttműködéssel kapcsolatban. Itt számos pont esetében óvatosnak kell lennünk, és a a parlamenti érdekeket is biztosítani kell, garantálnunk kell azt, hogy a módosítások megfelelő egyensúlyt teremtenek és biztosítják az ügynökség függetlenséget. Aztán egy másik kérdés, ami felmerült, az az ügynökség neve. Nyitott vagyok arra, hogy ezt megvitassuk. Legalábbis megfontolandó, hogy ne változtassuk meg a nevét, az, hogy az uniós eh, védjegy és formatervezési ügynökségnek nevezik, ez nem biztos, hogy túl jó megoldás, és talán lehet, hogy a jelenlegi név az egy kicsit túlságosan és sok értelmezési lehetőséget hagy nyitva, de hát nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, hogy a szabadalmakkal is fog-e foglalkozni, vagy csak a védjegyekkel. Számomra egy, egy olyan elnevezés, ami különböző szellemi jogokra vonatkozik, az jövőben mutató lenne. Aztán az árnyék előadókkal még meg nem vitatott listák, témák listája tartalmazza például a csalás ellenintézkedéseket és Ebben nem fogok részletesen belemerülni, hiszen ez egy nagyon összetett kérdés. Egyfelől fontos garantálni a szellemi tulajdonjogok védelmét Európában, másfelől vannak nyilvánvaló jogi kérdések is, amikor a nem az Európa piacra szánt termékek elleni fellépés kérdéses lehet, akkor, amikor az eredeti kiinduló országban, illetve a célországban igenis legális a termék, mert ott az adott védjegy nem került bejegyzésre. Ezt nagyon alaposan és komolyan meg fogom vizsgálni, és várom, hogy megvitassam ezt, és a további kérdéseket is itt a szakbizottságban, és az árnyék előadókkal. És akkor végül az alapvető filozófiámat is megosztanám önökkel. Valóban a különböző sajátosságokhoz igazoldó a 20 millió vállalat, európai vállalat, kis, nagy, helyi, regionális vagy globális vállalat igényeihez igazítható védjegyzrendszerre van szükség. A jelenlegi rendszer jól működik, most itt az alkalom, hogy ezt még finomítsuk, ugye volt ez a bizottsági bicikli. Én úgy gondolom, hogy szerintem inkább a bicikli helyett gondoljunk a a különböző járművek karbantartására és a finom hangolásra. Ha így járunk el ezzel a rendszerrel, akkor sok év múlva is működni fog az. Köszönjük szépen, Wikström asszony. Az átülés tulajdonképpen csak 5 percet fog igénybe venni, nem lesz sok tennivalónképpen, ezért azt gondolom, most van még, van vele több mint 10 percünk a vitára, Engström kolléga. Thank you. Uh... Köszönöm, elnök úr. Ahogy elmondta az előadó asszony, az elnékelődő ülések nagyon jók voltak, építőjellegűek. Sajnálatos módon a jövő heti elmarad, de jó munka Egyetértek az előasszonyja, abszurd dolog, hogy először eldöntjük a díjakat, aztán eldöntjük, hogy mit kapnak az emberek a díjért. Ez, ez, ez, ez fejjel lefelé működő rendszer lenne. Ami a termékhamisítást illeti, a, a tranzitárukra is kiterjedne a egy jog. Hát ez roppant vitatott lenne. Itt például a gyógyszerekre vonatkozóan ez nagyon nehéz lenne illetve általában az európai kikötők versenyképességét ez negatívan befolyásolna, erről tehát még beszélnünk kell. Ami a maradékot a többit illeti, igazából amit Wikström azt mondja, véget mondott, van egy rendszerünk, ami jól működik. Amikor 96-ban elindítottuk azt a rendszert, nem tudta senki, hogy működőképes lesz-e vagy sem, de hát hál' Istennek jó állta az idő próbáját. E Háttérrel Persze vannak a harmonizáció, vannak olyanok, amiket eh, érdemes lehet eh, harmonizálni eh, számomra. Az, az szokott lenni az alapelv, hogyha a, ha kérdéses, hogy jobb lesz-e, ha módosítunk rajta, akkor hagyjuk úgy, ahogy van. Persze a tagállami védjegy ügynökségek vagy, vagy, vagy hivatalok együttműködése Eh, szorosabb együttműködésre kívánatos, de nem kell ezt felülről rájuk erőltetni, ezt megoldják ők szépen egymás között is. Például az a javaslat, hogy az Európai Unió tiltsa meg eh, a tagállamoknak, hogy hivatalból eh, kutassanak, hogyha úgy érzik, hogy ez célrevezető, vagy ez, eh, ez hasznos lehet. A kisebb cégek számára ez általában jó, a nagyobb cégeknek meg mindegy. Miért tiltanánk ezt meg a tagállamoknak? Az egyen megoldások szerintem ez esetben sem vezetnek célra. Alapvetően ez egy jól működő rendszer, tudunk még javítani a javaslaton, és remélem, hogy hasonlóan építőjelegű marad majd a munkajövőben is. Galó kolléganő. Monsieur le Président, je vous... Köszönöm, elnök úr. Először is Ceciliának szeretnék köszönetet mondani, hiszen jó az együttműködés vele. Több szerüléseztünk, elkezdtünk már munkát, és el kell, hogy mondjam, hogy ránk számíthat, a mi munkánkra számíthat, abban, hogy tartsuk a menetrendet, a előre meghatározott menetrendet. Pár megjegyzésem lenne hiszen még csak a munkarején járunk. A csomag egységével kapcsolatban mindannyian hasonló állásponton vagyunk. Ugyanakkor az komitológiával kapcsolatos Európai Bizottsági javaslat, miszerint a díjak megállapítása lenne először. Ez, ez az Európai Parlamentet megfosztaná attól a lehetőségtől, hogy egy kérdésben véleményt nyilvánítson. Ez számunkra legalábbis aggályos. A kettős nemzeti és európai rendszer, illetve annak a lehetősége, hogy két-három tagámra vonatkozó vigyélyet kérjen valaki csak, Hát ezzel még el kell gondolkodnunk, de ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy a célunk az, hogy egy egységes belső piacot építsünk, így következésképpen meg kell találni az egyensúlyt a kettő célkitűzés között. Végezetül a legutóbbi munkacsoport ülésen foglalkoztunk azzal, hogy az ügynökségnek mi legyen a neve. Fontos, hogy a mozaik szó valahogy kiajtható legyen, erre megoldást kell találnunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, én magam is a hozzászólók listájára felvettem magam. Húsz évvel ezelőtt a német Bundestagban a, végrehajtottam a régi jogot és akkoriban a nemzetközi jogról áttértünk az európaira, tehát itt kalóz jogok, jognak tekint, kalóz terméknek tekintünk bizonyos termékeket, amik egyáltalán nem azok, tehát az előállítás az európai szinten, tehát itt ilyen alapon vámraktárakban árokat lehet lefoglalni, és ez abszurd eredményekre vezet. Ezért azt mondom továbbra is, ennek nincs értelme, arra nem is beszél, hogy ez rossz a kikötőknek, és abszurd eredményekre vezet. Tehát itt javítani kell a helyzeten, és ezt alaposan végig kell gondolni. Ami pedig a hivatal nevét illeti pillanatnyilag a, harmoni, a belső piaci harmonizációs hivatalnak hívják ezt, és ez elvezetett oda, hogy a hetedik melléklet kiigazításánál, amikor a bizottságok kerülnek szóba, a belső piaci szakbizottság magához követelte a hivatala kapcsolatos jogköröket, hiszen de ez ahhoz, itt arról van szó, hogy rossz az elnevezés, itt védjegyjogról van szó, és nem a belső piacról, tehát az elnevezés nem igazán szerencsés, egyébként pedig Wikström, Wikström kolléganő gondolatát nem tartom rossznak, tehát jó neveket kell találni. Itt a, a szellemi tulajdonnal foglalkozó hivatalról van szó, persze természetesen a szabadon nem hozzájuk tartozik, de ezt gondolom, hogy itt mm, ezt végig lehet gondolni. Ez egy első eszmecsere volt, Wikström asszonya végén még egyszer, és utána pedig az ártülés következik. Mit is lehet erről mondani? Jó dolog, hogy a kollégák megmutatták, hogy készek a gyors munkára, részt vesznek a folyamatban. Köszönöm szépen a jó együttműködést, amit eddig is kialakítottunk, ezt fogjuk folytatni. Igen, az Európai Bizottság viszonylag későn állt elő ezzel a javaslattal. Sok tennivalónk van még, az idő ketyeg, az óra ketyeg, dolgoznunk kell, Számos kérdést kell még megvitatnunk. Örülök erről az együttes munkának. Egyébként egy Dream Teamről van szó. Köszönöm szépen, nagyon rövid szünet, egy percben. A webstreamet kérem kapcsolják ki, és az ártűr is következik.